Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el a munkánkat. Elfogadjuk a napirend tervezetet két módosítással, hogyha egyetértenek, a hetes napirendi pont után az Európai Globalizációs Alap mobilizálása témában van egy levél, lesz egy levél. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez a terem egy bizottsági ülés terme, nem pedig magán és külön beszélgetések terme. Nos, tehát a hetes pont után elfogadunk majd egy levelet Olaszország kérdésére az európai globalizációs alap mobilizálása témában. Trentino Alto Adige Süttirol levele ez. A 13-as napirendi ponttal kapcsolatosan Jakonszári asszonynak van egy véleménytervezete a harmadik országokból érkező munkavállalókra vonatkoztatva. Ezt a pontot elhalasztjuk a következő ülésünkig, de Sergio Cofferati úr jelentésére szavazni fogunk a tervezettek szerint. Hogyha nincs ellenvetésük, akkor elfogadottnak tekintem a napirendi pontot, a második pontunk a az elnök közleményei, webstreaming tehát francia és webstreaminget szoktunk mondani, tehát interneten láthatják az ülésünket. Valószínűleg mindenki tudja azt, hogy Számunkra lényeges a munkaidő irányelv, és a szociális partnerek elindították, megkezdték a tárgyalásokat, kilenc hónap áll rendelkezésükre, hogy megegyezzenek, mielőtt még majd meglátjuk, hogy mi, miben is egyeznek meg. A múlt héten a koordinátorok megegyeztek abban, hogy majd megnézzük, hogy milyen módon tudjuk mi is követni a tárgyalások menetét. Az legutolsó közleményem szeretnék egy új kollégát bemutatni, Robert Szébold úrról van szó, az EMP titkárságán fog dolgozni, funkcionárius volt a bizottságnál, az Emplő főigazgatóságon jogász, szociális joggal foglalkozik, tehát ez is azt jelzi, hogy nagyon nagy szakértelemmel rendelkezik, üdvözöljük itt a bizottságunkon belül. Biztos, hogy hasznos módon fogja megerősíteni a titkárság férfi kvótáját. Most pedig a hármas napirendi pontra térünk át. tehát a hármas napi rendi pont, a 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozó Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Stratégia félidős felülvizsgálata, mm, a kompromisszumos módosítások megvitatására kerül sor. Karima Deli asszony kap szót, de mielőtt megadnám neki a szót, szeretném elmondani a tagoknak, a koordinátoroknak, hogy mennyire fontos ez a dosszié, ez az anyag. Hogyha megnézzük a négy-öt stratégiai ügyet, amelyel nekünk a foglalkoztatási bizottságnak foglalkoznia kell, akkor ez az egyik olyan anyag, amely prioritás kell, hogy élvezzen a jelenlegi európai nehéz válságos helyzetben. Jelentéstevő asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. 27 kompromisszum keletkezett, 27 olyan kompromisszum, amely megfelel az elvárásaimnak. Nagyon-nagyon messze mennek ez, el ezek a kompromisszumok. Nagyon elégedett vagyok a kompromisszumokért, és szeretnék az jelentéstevőknek is köszönetet mondani. Az tevők is nagyon nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy elérjük ezt a célkitűzést, és holnap igenis büszkék lehetünk erre a jelentésre. Ez egy első szakasz még a munkánkban, ugye ez a félidős felülvizsgálat még csak, majd meglátjuk, hogy milyen lesz az európai stratégia az elkövetkezendő évekre vonatkozóan, de már most szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, a árnyékjelentéstevőknek, az asszisztenseiknek, mert nagyon régen kérik a munkavállalók azt, hogy legyen szociális párbeszéd, hogy a szakmai ártalmak, betegségek ellen vegyük fel a harcot, és hogy holnap, a jövőben senki ne, legyen, ne betegedjen meg a munkahelyén, vagy munkahelyi baleset áldozata ne legyen. Köszönetet mondok még egyszer az árnyékjelentéstevőknek, a bizottság ezeket a kompromisszumos módosítókat és az összes módosítókat meg fogja szavazni. Két módosítóra hinnám fel a figyelmet, az egyik a 148-as, amely arról szól, hogy a munkafelügyelők európai szinten foglalkoznak a kiküldött munkavállalók helyzetével is, és a tagállamokban koordinálni fogják majd a jogszabályokat és a 48-as módosítón is nagyon fontos a munkahelyi biztonság és egészségvédelem szempontjából az alvállalkozóknál. Köszönöm szépen, először Márkin asszony. Köszönöm szépen. Kreitzmann kollega, árnyékjelentéstevő nem tud itt lenni, mert az IMKO-ban van éppen egy meghallgatás, engem kért meg, hogy képviseljem. A néhány hétben intenzív megbeszélések folytak a sedókkal, nagyon sok kérdésről. Nyilvánvaló, hogy több területen is cselekvésre van szükség. De ne feledkezzünk meg arról, hogy kötelező EU jogszabály a rendelkezésre álló eszközök közül csak az egyik, és jobb, ha több mindent a nemzeti jogszabályokatásra bízunk. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült a legtöbb kérdés kapcsán méltányos jó megoldást találni. Figyelembe kell vennünk más EU szakpolitikai területeket is, és valamennyien egyetértünk abban, hogy megalapozott statisztikákra van szükség a jövőbeni munkához. Még mindig vannak fenntartásaink az új technológiák által képviselt kockázatokkal kapcsolatban. Általában nem látják szükséget annak, hogy a nanotechnológiát ebben az esetben, tehát technológiát, valamilyen konkrét technológiát megnevezünk, nevesítsünk. Jobban szeretnénk célzott intézkedéseket azokon, azokon a szakmáknál, ahol magasabb a kockázat. Nagyon nagy előrelépést jelentene a jogszabályokkal való jobb megfelelés felé, hogyha elkészülne egy fekete lista a szabálysértő munkaadókról. Végül visszatérnék az első megállapításomra, hogy nincs mindenhol szükség EU jogalkotásra, de van, ahol igen. Önkéntes eszközök, illetve a szociális partnerek megegyezése és lehetséges alternatívák. szeretnék Deli asszonynak külön köszönetet mondani, és az összes árnyék előadónak az elmúlt hetekben zajló, nagyon termékeny megbeszélésekért, és hogy olyan sok kérdéssel kapcsolatban voltak nagyon rugalmasak. Madame Köszönöm szépen, elnök asszony. Van jó hírem is és rossz hírem is. A, kezdeném a jó hírekkel, aztán majd áttérek a rossz híre. A, tehát a jó hír. Kiváló együttműködésünk volt. Kiváló a, a, alapdokumentum, Karima Deli ö, jelentése, és kiváló volt a képviselők, az asszisztensek és a titkárság tagjai között az együttműködés. Ez nagyon bátorító az Európai Parlament számára, Európa számára és az európai eh, polgárok számára. Sikerült kompromisszumokat kialakítani, ezek nagyon érdekes kompromisszumok, elsősorban a munkahelyi biztonsággal és az egészséggel foglalkoznak. Ezek voltak a jó, híra, jó hírek. Most következnek a rossz hírek arra is szükség van, hogy a bizottság kezdeményezéseket indítson el, ne csak fogadjuk el ezt a dokumentumot. Azok az információk, amelyeket kapunk rendszeresen, arra mutatnak rá, hogy a bizottság ezen nagyon fontos témában tehát a dolgozók egészsége, biztonsága terén tehát ismétlem, a bizottság úgy tűnik, hogy nem szándékozik jogalkotási kezdeményezést indítani. Tehát ennek a jelentésnek akkor még inkább nagyobb fontosságot kell tulajdonítani. Az a mód, ahogy idáig működtünk, egyre fontosabbá válik. Éppen ezért azt hiszem, hogy mi minnyáján együtt támogassuk ezt a témát, és hat, nyomást gyakoroljunk a bizottságra, hogy a bizottság vegye komolyan figyelembe a mi javaslatainkat, és cselekedjen a dolgozók, a polgárok egészsége, biztonsága érdekében. Remélem, hogy a következő alkalommal már csak jó híreket fogok tudni önökkel közölni. Köszönöm. Nincs más megjegyzés? egészségügyi okok miatt Bach ma nem tud itt lenni, és engem kért meg, hogy mentsem ki. Megkérte, hogy helyette a következő véleményt olvassam fel. Szeretnék köszöntönt mondani Deli asszonynak a jó együttműködésért. A jó együttműködéssel, az árnyék előadókkal sikerült 26 kompromisszumos eh, módosítóban megegyeznünk, amit mindenki el tud fogadni. A munkahelyi egészség és biztonság kérdése valamennyiünket érint, és különösen fontos a munkavállalók biztonságát mindig hozzáigazítani a technika legújabb állásához, a munkával összefüggő eh, betegségekre vonatkozó ismeretekhez igazítani, csak így tudjunk hosszú távon is biztosítani a munkavállalók eh, egészségét, biztonságát. Ez a jelentés megfelel a kihívásoknak, és hozzá fog járulni ahhoz, hogy a következő stratégia ugyanolyan sikeres legyen, mint amilyen az utolsó volt. Arra kértek, hogy még egy kiegészítést is tegyek, amely nem tartozik a Bachur által leírtakhoz. A egy másik problémára szeretném felhívni a figyelmet, az alvállalkozók problémájára, és itt elmondanám, hogy itt nem sikerült megegyeznünk. Madame Linda. Uh, yes, thank you. Uh, can I also thank Karima Deli? Uh, uh... Én is szeretném megköszönni Karimé Dalinak a kompromisszumok kidolgozását. Rendkívül jó volt az együttműködés a sedokkal, mindegyik frakció együttes erőfeszítéssel élén megszülettek a kompromisszumok. Egyetértek az előttem szólóval, a tudományos bizonyítékok és orvosi bizonyítékok alapja megfelelő kutatás kell, hogy legyen. Azután, hogy semmi nem történt a munkahelyi egészség és biztonság jogszabályalkotás területén, most nem igaz, ez volt az elektromágneses térre vonatkozó új jogszabályi javaslat, és ebben is vannak olyan koncepciók, amelyeket a bizottság munkaprogramja is tartalmaz. Én persze értem, hogy ön miért mond, de igenis a munkaprogramban szerepel ez a két kulcsfontosságú irányel, és Karima Deli jelentését is persze megemlíthetjük. Köszönöm szépen, és hogyha nincs több hozzászóló, Szákász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Repti asszony, szocialista képviselő asszony utalt arra, hogy van egy plegyka itt a házban, amelyik arra vonatkozik, hogy a bizottság a válság időszakában nem akar egy határozott döntést hozni, ami a munkahelyek biztonságát illeti. Én úgy vélem, elnök asszony, hogyha egy igaz lenne, a akkor a, a munka, amit elvégzett Karim Adeli, és a többi kollega, az eh, igazi kudarcnak van ítélve és teljesen fölösleges munkát végeztek, amennyiben ez így lenne. Mivel, hogy tudom, hogy itt jelen vannak a bizottság képviselői a teremben, azt szeretném, hogy nyilatkozzanak erről, hogy mi az álláspontja a bizottságnak, és hogy hallja a bizottság azt, hogy ilyen hangok vannak, és hogy nem szeretnénk, hogy ez az egész gyakorlat egy bürokratikus, adminisztratív gyakorlat legyen. Köszönöm. Euh, a bizottsághoz szólok. Ezt szeretnének hozzászólni az elhangzottakhoz a bizottság részéről? Okay. Oui, mais euh, Monsieur Clark, vous souhaitez intervenir d'abord? Igen, Clark úr szeretne hozzászólni előbb? Nem, szeretne ön hozzászólni? Beszéltet? Rendben, önné a szó, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdést tennék fel két módosítóval kapcsolatban. Az első Thomas Mann 2013-as módosítója, ahol a vasárnapi munkáról volt szó, és ezt ugyanúgy kéri kezelni, mint az éjszakai munkát, eh, a megszorításokkal. Szeretném felhívni a bizottság eh, figyelmét arra, hogy bár ez nagyon jól hangzik, ez a vasárnapi pihenőnap, de nagyon sok eh, kisvállalkozás nagyon nagy kereskedelmi forgalmat bonyolít le éppen vasárnap, és ezt elveszítenék, és nagyon súlyos veszteségeket szenvednének el hogyha ezt a javaslatot elfogadnánk, pont most ebben a válságos időszakban, amikor minden fillére szükségük van. Tehát azt javaslom, hogy ezt nézzük meg még egyszer. Ennél sokkal fontosabb a 171-es módosító Kreitzmann kollega javaslata, ahol egy törlést kér, tör, azt kéri, hogy töröljük azt a bekezdést, amiben azt szerepel, hogy kéri a bizottságot, hogy javasoljon irányelvet azon személyek bejelentéseinek és szakértelmének védelméről, akik egy adott vállalatnál el nem ismert kockázatokról jogos indokból bejelentést tesznek. Hát ugye itt a whistleblowerekről van szó, az informátorokról, és hát az EU-ban mostanáig is elég tapasztalatunk van velük, szabadon kell, hogy szabad bejelentsenek bármilyen nem ismert kockázatot és hasonlókat a munkadónak, vagy valamilyen más hatóságnak, amelyik olyan helyzetben van, hogy felléphet. Tehát nem szabad, hogy elhallgattassuk ezeket a whistleblowereket, hanem éppen segíteni kell az ilyen informátorok munkáját. Morán asszony? Elnök asszony, köszönöm szépen. Röviden szeretnék szólni. Becker úr ugyanis a néppárt nevében szólt. Először is szeretem személyesen megmondani Karim Adelinak, hogy nagyra tartjuk azt, hogy együtt tudtuk megbeszélni a módosítókat, és kompromisszumra sikerült jutni. Én azt hiszem, hogy ez rendkívül példaértékű közös munka volt Szerintünk ez a téma rendkívül fontos, első, első rangú fontosságú, és úgy gondolom, hogy jelen pillanatban is kiegészítő irányelvek vannak születőben, és ezekre nem tudunk utalni ebben az anyagban, amelyik ugyanis a munkavállalók egészségéről szól, főleg ami a elektromágneses mezőknek kitett munkavállalók egészségről szóló irányelv, ez egy alapvető része ennek a jelentésnek. Én úgy vélem, hogy szabad teret kell hagyni, hogyha így fejezhetem ki magam, ugyanis jönnek majd a specifikus irányelvek, amelyek kiegészítik ezt a munkát, és nem szabad, hogy megátoljuk a szükséges fejleményeket a jövőben. Köszönöm szépen, kiléptünk egy igen nehéz helyzetből, ami az elektromágneses mezőket illeti. Elnök, igen, értem az ön aggáját, és kérek majd magyarázatokat a bizottságtól ebben a témában, ami a specifikus témákat illeti, amelyek más szövegekben szerepelni fognak. Én úgy vélem mindazonáltal, hogy a szakbizottságunkban igazi aggály van, és szeretnénk kidolgozni egy igazi stratégiát, amelyik mindenkit érint az Európai Unióban, egy olyan időszakban, amikor is nem látok okot arra, hogy ezt félretegyük és lesöpörjük az asztalról. Nos, bizottság kérem, meghallgatta a felvetéseinket, kérem válaszoljon ezekre, esetleg pontosításokat hozzon, mondjon el, és mutasson rá arra, hogy mi az, ami jelenleg zajlik, és mik az álláspontok hogyha el tud mondani bizonyos útmutatásokat arra, hogy mik ezek a plegykák, de mi az igazi szándék a bizottság kebelén belül. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha jól tudom, a 2012-es munkaprogramot már elfogadták, és ezen belül egy stratégiát fognak kialakítani, felülvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, és és ez lehetővé teszi majd az új stratégia előkészítő munkáját is. Én személyesen semmiféle ilyen plegykát vagy hírt nem hallottam. Jelenleg ebben a szakaszban, ebben a fázisban csak azt tudom mondani, hogy a munkaprogramot a jövőre elfogadtuk, egy olyan folyamat során és után, amiben a parlament is részt vett. Deli asszony. Szeretnék visszatérni két lényegbe vágó, lényeges pontra. Beszéltek az alvállalkozásokról, el, arra emlékeztetnék, hogy az alvállalkozási problematika egy fontos problematika, és a 48-as módosító indítványa kapcsolatosan pozitív szavazást javaslok holnapra. Becker úr azt is mondta, hogy mindenképpen meg kell védeni azokat a személyeket, akik akik foglalkoznak az új kockázatokkal az egészség terén. A kompromisszumos módosító pontosan ezzel a témával foglalkozik, Becker úr. Lehet, hogy ön fordítva értette, de szeretném felhívni az ön figyelmét a T-kompromisszumra. Mindenképpen meg kell védeni ezeket a személyeket, természetesen az adott hierarchián belül. Szeretném, kedves kollégák, önöket biztosítani arról, hogy a stratégia kidolgozása során nem engedek abból a munkából, amit elértünk és elvégeztünk, itt mindenképpen egy olyan európai stratégiára van szükség, amely már nem csak hogy szükséges, hanem sürgős. Tehát én nagyon oda fogok figyelni a jövőben mindarra, amit a bizottság tesz. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tehát akkor ez a pontot lezárjuk. Holnap szavazunk a témáról. Most pedig a rend negyedik pontja következik. Sven Gigold úr, az Európai Szövetkezet alapszabálya a munkavállaló részvétel tekintetében. Öné a szó. Kérem, hogy a kompromisszumos módosítókról beszéljen, mutassa be azokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most itt a módosítókat kívánjuk megvitatni. Nem kívánok eh, hosszasan ismertetni a eh, módosítókat. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, nagyon jó egyeztetéseket folytattunk, például a zöldek új képviselője, bár nem tudom, hogy igazából az ECR-hez tartozik-e. Sógor úr, a Hirsch, Evelyn Régner, Helmer úrral nagyon jó beszélgetéseket, eszmecseréket folytattunk. És most legalábbis olyan kompromisszumokban megegyeztünk, amit a négy frakció legalábbis el tudott fogadni. fogadni. Helmár úrnak azt hiszem korrektül mondom, hogy önnek problémái voltak néhány kompromisszumos módosítóval de nagy széles körű támogatást kapott célunk az, hogy támogassuk a szociális, szolidáris gazdaságot, a munkavállalók jogait biztosítani kell az Európai Szövetkezetben is. Talán önök is feltűnt, hogy múlt héten egy nagy konferenciát szervezett az Európai Bizottság, Barozó úr is részt vett ezen, Dali úr és Bányé biztosok is. Több mint 800 résztvevője volt a e, szociális e, szolidaritási gazdasági ágazatból ennek a konferenciának, és úgy tűnt, hogy a bizottság részéről most már új szellemiség figyelhető, meghajlandók többet tenni ezért. Különböző ajánlások jó időben kerültek kidolgozásra, most már konkrét javaslatokat lehetne kidolgozni, hogy a bizottság ezt a szociális szolidaritási gazdaságot hogyan tudja megerősíteni annak érdekében, hogy stabilabb munkahelyeket tudjanak biztosítani ezek a vállalkozások is Európában. A kompromisszumok megtalálása nem volt igazán problémás, hiszen a jelentés szellemiségét és a fő üzeneteket meg tudtuk őrizni, és azt hiszem kiegyensúlyozott kompromisszumok születtek. Ezeket most megvitatták a frakciók, a sedók, én most szeretném meghallgatni a kollégák véleményét, és talán az árnyékjelentéstevők is hozzászólhatnak. Azt hiszem, nagyon aktuális ez a jelentés, és örömmel várom, érdeklődéssel várom a bizottság véleményét. Talán a bizottság képviselőnek is lehetőséget adhatunk most arra, hogy ismertessék azokat az ajánlásokat, amelyek valószínűleg majd ezzel a jelentéssel együtt kerülnek majd kibocsátásra. Ez nem érdekes lenne. Köszönöm szépen, már Harkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden Nagyja Hirsch árnyékjelentéstevőnk nincs itt ma, és szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. A kompromisszumok kielégítőek, és ez jelentős, jelentős üzenet a bizottság felé is. Régne asszony. Köszönöm szépen. Nem lesz hosszabb az én mondandóm sem. Uh, én is szeretném megköszönni a jelentés készítőjének a nagyon konstruktív együttműködést, és nyilvánvaló ugyanabból a célkitűzésből indultunk ki valamennyien, ezért is nagyon konstruktívak lettek a kompromisszumok, és ezeket el eh, kell fogadnunk. Talán még megemlíteném azt, hogy az Európai Szövetkezettel kapcsolatban nem a munkavállalók részvétele az, a probléma, a participáció, hanem az, hogy 27 eh, eh, különböző formában létezik ez, tehát ez a fragmentálódás a probléma, és nem a munkavállalói részvétel. Az egész jelentés tulajdonképpen egy nagyon konstruktív eredményre vezetett, és ehhez már nincs is mit hozzátennem. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Sogor úr, szándékozik valamit mondani? Éppen még ha zöld is a kártyám, az még nem jelenti azt, hogy a zöldeknél vagyok. Just a moment. I okay. didn't expect. to... Uh, okay, I, I say it in English. My card is green. So... Tehát ez zöld a kártyám, de nem, ez nem azt jelenti, hogy zöld vagyok, de még mindig ott vagyunk együtt az EPP-ben. Egyetértek azzal, amit Gigold úr elmondott, együtt működünk, együtt dolgozunk, a kompromisszumos módosítókon is, és természetesen ez egy nagyon fontos jelentés. I feel sorry that is just an own Nagyon sajnálom azt, hogy ez egy saját kezdeményezésű jelentés. Nagyon sok kompromisszumra került sor az utóbbi században, és reméljük, hogy mindez segíti az én országomat is ahhoz, hogy arra, hogy megújuljon és hogy bizalom, a bizalmat visszanyerjék a ti vállalatok. Köszönöm. A bizottság részéről reagálna valaki? Tudom, hogy elolvasták a kompromisszumos módosítókat, minden rendben van. Mindazt, amit a parlament javasol, követi fogják? Tehát, hogyha ugye valakinek nincs elemvetése, akkor az azt jelenti, hogy egyetért az elhangzottakkal, akkor jó lenne, hogyha az Európai Bizottság teljes mértékben átvenné az összes javaslatunkat. Tehetek egy javaslatot? Azt hiszem, hogy a koordinátorok már erről tárgyaltak, de jó lenne, mivel nagy a konszenzus, és támogatják ezt az ágazatot. Jó lenne a bizottsággal egy eszmecserét indítani, hogy hogyan megy tovább majd ez az egész folyamat, akkor, hogyha elfogadjuk ezt a jelentést. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, éppen ezért az alternatív módozatokat is mindenképpen latba kell vetni, hogy ennek nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk. Hát úgy gondolom, hogy az árnyék jelentéstevők egyet értenek önnel, és majd segítenek önnek a szavazás után is e munka továbbitelében. Majd kiegészítő munka is sorra kerül még ezután a munka után itt az Európai Szövetkezeti szabályok, státutum nagyon fontos, de ezután még két stratégiát kell párhuzamosan kidolgozni, mind a tanács, mind pedig a bizottság felé. Tudjuk, hogy ezek a problémák sokszor a tanács szintjén merülnek fel. Hogyha nincs más megjegyzés, akkor lezárom ezt a témát, emlékeztetve arra, hogy a kompromisszumos módosítókat holnap fogjuk megszavazni. És most áttérünk az ötödik napi rendi pontra. A harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei. Itt a vélemény előadója Liza Jakonszári asszony emlékeztetnék arra, hogy a kompromisszumos módosítókról e, megkezdjük a vitát, a szavazásra azonban majd csak december 5-én kerül sor, hogyha ezzel egyetértenek. A Júri Bizottság ma elfogadja a vélemény tervezetét a jogalappal kapcsolatosan. A mi bizottságunk kért egy ilyen véleményt. Tehát a jelentéstevő asszony esetleg elmondhatja, hogy mi is van a Júri Bizottság által most elfogadott jelentésben, véleményben öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! A Júri Bizottság véleményét már többé-kevésbé ismerjük. Én is szeretnék néhány dolgot elmondani a bizottság képviselőinek. Azt hiszem, hogy a munkánk nagyon kielégítő volt. Ami problémát jelentett, az elsősorban az építőiparral kapcsolatos. Természetesen mindenki tudja azt, hogy Európában az építőipar egy igazi Far West, Real Far West, ahogy mondja az előadó, tehát igazi vadnyugat uralkodik ezen a területen, és mi a munkavállalók érdekeit képviseljük. A, egységesen azt javasolták, hogy az építőipar, mint ágazatot vegyük ki az irányelvből. Ez teljesen egységes vélemény volt. Éppen ezért erről nincs semmiféle módosítónk. Mi úgy gondoljuk persze, hogy e, egyoldalúan egy irányelvből nem lehet semmilyen ágazatot, egy ágazatot sem kivenni, és természetesen a e, közeli jövőben még vitát kell indítani e témát illetően. Természetesen az egyenlő bánásmód, az is hát inkább egy filozófikus jellegű kérdés, ha ezt az irányelvet vesszük alapul. Nagyon sokan egyetértettek az elvvel, az elvi megfontolásokkal. A kompromisszumos módosítók vizsgálata, tehát nagyon kielégítő módon folyt le, mindenki elismerte az egyenlő bánásmód szerepét a nők és a férfiak között, de hogyan lehet ezt megvalósítani? Ott vannak még a politikai problémák, a jogi problémák szintén. Továbbá. Mit lehetne a az irányelv alapján tenni, ami a társadalombiztonságot illeti, a két oldalú megállapodásokhoz kell magunkat, magunkat tekinteni, vagy pedig a, az adott tagállam foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Nem tudom, hogy a bizottság hogyan is értelmezi ezt az egészet, a bizottság hogyan próbálja rendezni az európai és a kétoldalú megállapodások között a helyzetet. Van-e valami nemzeti szintű álláspont, mi a helyzet a kétoldalú megállapodásokkal. Lehet valamit elérni a kétoldalú megállapodásokban, vagy az európai jogszabályt vegyük alapul, amelyet már elfogadtak? Ezek, ez a nagy kérdés, ezek a problémák, és még röviden mind azok a definíciók, amelyekről már volt szó, hogy mit értünk igazgatón, mit értünk, hogyan definiáljuk az igazgatót, hogyan definiáljuk a szakértőt. Tehát ezzel kapcsolatosan is van vannak különböző vélemények az igazgatóság szintjén, szintén a definíciókban vannak eltérések, a különböző tárgyalófelek, tehát ezeken a területeken jelezték a problémákat. Hát ennyit akartam nagyjából elmondani, most tovább kell természetesen vinni ezt a munkát, pozitív a szellem, most egy végtermékre van szükség természetesen, Jó lenne, hogyha egy olyan Európánk lenne, amely a a tudáson alapul, a gazdasági szakértelmen, a szakmai képzésen alapul, de még mindig nagyon sok a nyitott kérdés, és természetesen nagy érdeklődéssel várom a bizottság tagjainak véleményét ezen elvi kérdésekre vonatkozólag. Köszönöm. Százony. Ja, jatkan myös omalla todella Liisa Jaakonsaari lopet. Köszönöm szépen. Nos, eh, itt ezzel az irányelvel foglalkozunk, és az a szándékunk, hogy a munkaerőpiacot fellendítsük eh, annak érdekében, hogy a hozzáértés eh, legyen a legfontosabb érték egész Európában, leszeretnénk csökkenteni a bürokráciát, annak érdekében, hogy a vállalkozások sokkal jobban, rugalmasabban hoz, tudjanak hozzájutni a, a a munkaerőhöz, igazgatók, gyakornokok tekintetében egyaránt. Nos, módosító indítványokat fogunk kidolgozni, ezeket át fogunk tolmányozni, amelyeket megkaptuk a együttműködés szemszögéből, de ugyanakkor még nem néztünk át ezeket teljesen. Az én elképzelésem az, hogy az alap nem fog megváltozni, ugyanakkor megerősítése vár nagyon sok kérdés. Az ICT irányelvel kapcsolatosan vannak még kérdések, ami a különálló munkavállalókat illeti. Úgy vélem, hogy ez egy kérdés, amivel foglalkozni kell, a kérdésem az, hogy ezzel sokáig fogunk-e foglalkozni, de ugyanakkor úgy vélem, hogy mindenképpen előre kell lépni a mi ö, ö, frakciónknak ez az álláspontja. A Liza Jakanszanő már az előbb azt mondta, hogy ami a meghatározásokat illeti, nincsenek különösebb problémák, kompromisszumos megoldások, illetve a megszövegezési javaslatokat meg fogjuk találni. A néppárt csoporton belül nem szeretnénk kizárni egy specifikus ágazatot egy ilyen irányelven belül, mert ez precedenst fog teremteni majd a jövőben. Ugyanakkor mi hajlandóak vagyunk áttanulmányozni a kérdés a szubszidiaritás szempontjából, annak érdekében, hogy megleljük a megfelelő megoldást. Nagyon fontos tehát, hogy egyenlősség legyen, hogy egyenlősség legyen a munkaszerződésekben. Ez az alapelv, amire építkezünk, de ami a társadalmi biztonság szempontjából, ami a bilaterális szerződéseket, megállapodásokat illet, illeti, és ezeknek az alkalmazása az meg mindig nyitott kérdés, ezek mindig az asztalon fekszenek, de egy úgy vélem, hogy egy megfelelő együttműködéssel december végéig tető alá tudjuk hozni ezt az irányelvet. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Hozzá szeretném tenni valamit ahhoz, amit a eh, előadó asszony mondott. A koordinátorok, hogyha emlékeznek, a júri bizottsághoz fordultak, hogy ellenőrizzék a jogi alapot, amelyikre épül, amelyikre támaszkodik. Tehát a jogi szakbizottság megerősített az bizottságnak az álláspontját, és ezért nem adott igazat a mi javaslatunknak. Bizottság? Oui, oui, c'est pour ça que je Rendben, igen, azért kérem őket, hogy vegyék át a szót, hogy szóljanak hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék, mert nagyon nagy előrelépések történnek ebben a dossziéban, és válaszolni szeretnék az előbb említett kérdésre. Nevezetesen az a javaslat, amit mi tettünk, és valóban mi egy európai szintű rendszert írtunk elő, ugyanakkor bizonyos rugalmasságot biztosítunk a bilaterális megállapodásoknak. Egyelőre még nincs tisztánlátás, ami a alkalmazható törvényt illeti. Lehetnek bilaterális megállapodások, amelyek lehetővé teszik tehát, hogy két állam együttesen megbeszélje azt, hogy hogyan történjen mindez a biztonság szempontjából. Ami többi pontot illeti, nem szerettünk volna kizárni egyes ágazatokat. Egyetértek azzal, hogy az, á, hogy az építkezés ágazat egy rendkívül kényes terület, a meghatározások is nagyon fontosak, nagyon konkrét problémákkal küzdő ágazatról van szó, ami az egyenlő bánásmódot illeti, önök tudják, hogy szükség van arra, hogy egyenlő módon bánjanak el a különböző munkavállalókkal az Európai Unión belül. A bizottság nem akart eh, semmilyen eh, csoportot sem eh, előnyhöz juttatni, tehát ugyanezek a szabályok vonatkoznak mindenkire. Egyetértek a hogy az egyenlő bánás módot illeti. Lehet, hogy vannak megfogalmazási problémák, amennyiben vannak ilyenek, kérem szóljanak nekünk, hajlandóak vagyunk ezzel beszélni erről beszélni, és ami a munkafeltételeket illeti, már vannak eh, egyéb eh, munkák, eh, dokumentumokban, ahol meg van megfelelően határozva ezek a fogalmak a, mi a bizottságot, illetve továbbra is dolgozni fogunk, ami a munkafeltételek biztosítását illeti. Köszönöm szépen. Madame la rapportrice, est-ce que cette réponse... Előadóasszony elégedett az elhangzottakkal. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha ambiciózusak lennénk eh, a tekintetben, hogy az európai jogszabályok koherensek kell, hogy legyenek. Eh, az irányelvek egymáshoz kell, hogy kapcsolódjanak, egymáshozra kell, hogy épüljenek. De hogyha különböző definíciókat, kifejezéseket alkalmazunk az irányelvekben, az, az nem jó. A bizottság által egy kicsit megleptek engem. Hogyha egyszer már van az összevont engedély rendszere, akkor ezt, erre alapozzuk a továbbiakat. Máskülönben fennállna majd annak a veszélye, hogy különböző definíciók, szavak fordulnak majd elő különböző irányelvekben az európai jogszabályokat akarjuk-e előnyben részesíteni, vagy inkább a kétoldalú megállapodásokat vagy modelleket. Nem lehet más mondani különböző irányelvekben. A bizottság kíván ismételten szólni? Hm, nem? Akkor tudomásul veszik ezeket a megjegyzéseket a jelentéstevő asszonyunk részéről, és ezeket a véleménytervezetbe belevesszük, és december 5-én szavazunk. Most pedig a hatodik napi rendi pont következik. kooperációnak adom meg a szót. A hatos napi rendi pont harmadik országai állampolgárok idén jellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei a kompromisszumos módosításokról beszélünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretek mondani a munkáért és az együttműködésért, amelyek az árnyék tévők részéről tapasztaltam, ugyanis az anyag, amivel foglalkozunk, egy igen összetett anyag. Egyéb iránt együtt dolgoztunk, ezt a rendszert alkalmaztunk a munkával, a LIBE eh, árnyékjelentést, szakbizottság tévőivel, és ezáltal egy kicsit hosszabb ideig tartott a munka, ugyanakkor úgy vélem, hogy az eredmény sokkal megalapozottabb, sokkal stabilabb lett, mint hogyha úgy dolgoztunk volna, hogy csak egyedül a kompromisszumokat, amiket elértünk, alapvetően az irányelv teljes eh, anyagát ölelik át, és azt mondhatom, úgy vélem, mindenféle kétség nélkül, hogy egy olyan felvetés van, amelyik megakadályozza, hogy az idény munka az egy társadalmi problémává váljon, vagy olyan szobályok halmazává váljon, amelyik megakadályozza és gátolja a versenyképességet, mert ennek az irányelvnek a célja pont ez. Egyrészt garantálni az emberek jogait, akik elég gyengék, gyengén tudják a jogaikat érvényesíteni, másfelől elkerülni azt, hogy az a munkaviszony, ami kialakul, azt a vállalkozások tisztességtelen versenyhez használják fel. Tehát vannak olyan megoldások, amelyek egyrészt megállapítják, hogy melyek az érintett ágazatok, mennyi ideig tartanak a szerződések, milyen eljárások vannak, amelyeknek révén garantálhatjuk a megfelelő lakhatást ezeknek a személyeknek, és aztán az esély egyenlőség az adott tagállamnak a munkavállalóival szemben, ami a fizetéseket, a béreket, illetve a társadalmi védőháló tekintetében. Nagyon fontos az ellenőrzés és a szankciók kérdése. Ellenőrzés két értelemben. Az egyik az, hogy ellenőrizni kell, hogy a szabályokat betartják-e, a másik értelemben hogy olyan értelemben, amelyik ne legyen akadályozás ebben a tekintetben. Úgy vélem ugyanis, hogy ilyen szabályokat mindenképpen ellenőrizni kell, és amennyiben nem tartják be ezeket a szabályokat, legyen valamilyen eljárás. Nagyon fontos, hogy teremtsük meg azokat a feltételeket, illetve tekintsük át azokat a feltételeket, amelyek elvezetnek a fekete munkához. És tudjuk, hogy ez a jelenség igen kiterjedt. Nos, elég hosszú munka volt ez, és ez nem az előadó és a shadow, e, e, az árnyék jelentéstevők szándéka szerint, ugyanis, hogy nagyon kiterjedt az egész irányelvnek a tárgya. Én úgy vélem, hogy ezeket a kérdéseket majd tisztázni fogunk a későbbiekben, amikor is e, majd elbeszélgetünk erről a tanácsnál, tanácssal még vannak apró diszonáns hangok, de ezeket még ki tudjuk javítani. Az egyik a hatály kérdését feszegeti. Ugyanis. A, ö, vállalkozó, a munkavállalók beérkezéséről szóló irányelvne, ez nem vonatkozik az idény munkára. Az idény munkára vonatkozó irányelv viszont kizárja annak lehetőségét, hogy a, a, a, a szabályok érintsék azokat a munkavállalókat, akiket eltávolítottak. Mi úgy próbáltak megoldani ezt a kérdést, hogy kidolgoztunk egy kompromisszumos megoldást, amelyik lehetővé teszi a legjobb tárgyalási alapot majd a tanácssal. Annak érdekében, hogy ezt a kezdeti ellentmondást megoldjuk. Úgy vélem, hogy ezzel az eljárással elérkezünk majd egy megfelelő megoldásra, teg holnap lesz a szavazás, és remélem elfogadásra kerülnek a kompromisszumok, és aztán jelzem, hogy van még egy munkafázis, ami majd a tanácssal való tárgyalás révén történik majd. Tehát hosszú a, az út, egy sor szabályt akarunk kidolgozni, amelynek egyértelmű a, a jelentése, és nem ad helyet különböző értelmezéseknek, mert az értelmezések lehetnek mások, lehetnek eltérőek, és ezek mindig problémát okoznak. Ambiciózus munkáról van szó, mindent megpróbáltunk megoldani, amennyiben vannak elemek, amelyeket pontosítani kell, úgy vélem, hogy ez erre nyitott vagyok a javaslatokra, amennyiben szükségük van még további magyarázatra bizonyos pontokat illetően, akkor nagyon szívesen elmondom. Hosszú és gyümölcsöző tárgyalások révén sikerült kompromisszumokat kidolgozni az, az volt a célunk, hogy a legnagyobb konszenzust érünk el, az utolsó pillanatig eh, az árnyék jelentéstevők nagyon nagy szenvedéllyel és nagyon nagy segítséggel dolgoztak, más kollégák is hozzájárultak a témához, és ez bizonyítja az, hogy ez mennyire fontos téma, és azt hiszem, hogy ez indokolja azt az időt, amelyet rászántunk erre a munkára. Köszönöm szépen. Madame Turinen, Turinen asszony. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a raportőrnek a kiváló munkáért. Összességében mi zöldek elégedettek vagyunk az eredménnyel. Úgy érzékelem, hogy utoljára az utolsó ülésen megegyeztünk ebben a csomagban. Természetesen vannak ebben dolgok, amelyeket, eh, amelyek tetszenek nekünk, vannak olyan elemek, amelyek kevésbé tetszenek, ez így szokott lenni az egyeztetések során. Mi zöldek eh, persze örültünk volna további jobbításoknak az irányában. de végül is elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel és remélem minden frakció el tudja fogadni ezt az alapvető kompromisszumot. Négy dolog különösen fontos számunkra, ezt végig hangoztattuk, és örülünk, hogy ezek most bekerültek. Az egyik az egyenlő bánásmód elve, ezt sikerült valóban helyére raknunk. A második nagyon jó szöveg és cikkek szület, születek meg a az idei munkások elhelyezéséről. A harmadik dolog a szankciók kérdése. A bizottság szövegét egy kicsit jobban konkretizáltuk, tehát a munkaadókkal szembeni szankciókról beszélünk, de bevontuk az alvállalkozókat is ebbe a körbe és végül a monitorozás, nyomonkövetés, ellenőrzés. Itt még többet szerettünk volna, valamilyen minimum százalékot, 20 vagy 30 százalékot, ennél kicsit alacsonyabb szám került be a kompromisszumba végül, de örülünk annak, hogy azért a monitorozásról született egy cikk, mert hogyha nem, el, nincs ellenőrzés, nincs nyomonkövetés, akkor a munka is kárba vész. Elégedettek vagyunk tehát, támogatjuk ezt a megszületett eredményt, és reméljük, hogy mindenki ugyanígy tesz, és el tudja ezt fogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Baldassar és Stomasman, urak. Szép Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy vélem, hogy kiváló munkát sikerült elérnünk egy rendkívül nehéz témában. Két ellentmond, el, egymásnak ellentmondó igény volt. Ugyanis egyik oldalról munkavállalókat kellett megvédeni, akiket most kizsákmányolnak, alul fizetettek és rendkívül rossz körülmények között dolgoznak manapság is, szinte embertelen körülmények között. Másfelől elkerülni azt, hogy az idény munkások egy egy, egy mentességet, egy, egy, egy kivételt jelentsenek a különböző e, szempontjából. Tehát, hogy az idény munka ne, eh, az idény munkában ne legyen ugyanok azok a juttatások és szolgáltatások, amelyek minden fajta munkavállalót érintenek az adott országban. Tehát a két álláspont közötti egyensúlyt kellett megtalálni. Nagyon világos volt rögtön az elejétől a célkitűzés. 22 kompromisszumos megoldást sikerült elérni, és ezek nagyobb részt teljesen vállalhatók, a végén még egy problémát is sikerült megoldani, meg alapvető annak érdekében, hogy ne lehessen a, ne lehessen a más országban dolgozó munkavállalót, illetve az idény munkást összekeverni, a magunk részéről két kétei marad. Az egyik, a G kompromisszumos megoldást érinti, ahol is a jogok átruházását illetően a társadalombiztosítás az adott időszakon belül. A következő szakaszban, amikor szó van arról, hogy ezeknek az átvihetősége, átvihetőségről van szó, miután az idény munka véget ér az egyik tagállamban, úgy vélem, hogy itt félreértések is születhetnek, és ezáltal túlságosan megbonyolítjuk a tagállamnak a dolgát, amikor ezeket a feladatokat kell ellátnia, és nehezen tudná is ezeket ellátni. A P kompromisszum a másik, ahol a mely kifejezés nem állapítja meg, nem különbözheti meg két fajtát. A, a, a munkaadó és az alvállalkozó a, fogalmait nem választja külön. A 2009-52-es irányelben nagyon világosan szerepel az, hogy oda kell figyelni a munkaadók, illetve az alvállalkozók közötti különbség, és hogy mik az alvállalkozóknak a felelősségei. Nagyon fontos tehát, hogy tisztázzuk a felelősségek kérdését ebben a két kategóriában, ugyanis nem lenne jogos, hogyha egy munkaadó aki nincs tudatában annak, hogy mit is végez az alvállalkozója, hogy neki felelősséget kelljen vállalni olyan emberekért, akikről nem tudja, hogy hogy dolgoznak és miként. Amúgy elégedettek vagyunk az elvégzett munkával, és azt hiszem, hogy támogatni tudjuk ezt az anyagot annak érdekében, hogy ezt a két általam említett kérdést további ö, tisztázásra kerüljenek. Köszönöm szépen. Tomás Manur, aztán Harkin asszony. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, nagyon jó munkát végeztünk. Mint sok kompromisszum esetében most is az derült ki, hogy végül közösen talán sikerül szabályozni valamit a kompromisszumok kapcsán, érdemben is. A kollégám utalt arra, hogy itt különbséget kell tennünk egyrészt az idénymunkások, munkások, másrészt pedig a kiküldött, kiküldetésben dolgozó munkatársak között ezek kicsit összemosódtak. Az első lépés megtörtént néhány kompromisszumnak köszönhetően. És ebből a szempontból szeretném még egyszer felvetni a következő kérdést. Koferáti úr, a 106-os módosítómmal mi történt? Ezt nem találtam meg sehol, vagy valahol valamelyik kompromisszumba beépítette? Ön utalt arra, hogy a, és én ebben a módosítóban azt kértem, hogy a tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy utasítsák erre a kérelmet, hogyha ez nem felel meg azoknak a munkafeltételeknek, amelyekben az adott országban adottak, és amely körülmények között a helyi idénymunkások is dolgoznak. A 106-os módosító indítványomat hát nem találtam meg sehol. Kérdezem még egyszer, hogy esetleg valahova máshova építette be. Érdekelne, hogy mi történt. Egyébként kevés probléma van a módosítókkal. Baltazár kollega említette, hogy a J pont mögé még azért egy nagy kérdőjelet tehetnénk, talán ezt még rendezni tudjuk. Tehát a 106 os kérdezném. Megértem, hogy néhány módosítómat nem tudta beépíteni, de azért nagyon jó előrelépés történt a kollégákkal, amit el tudok fordni. De kérdezem, mi van a 106-os módosítómmal? Euh, je propose que le rapporteur vous réponde à la fin. Azt hiszem, hogy a végén fog majd a jelentéstevő válaszolni önnek. Most Harkin asszony és Benamia úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkelőtt köszönöm a jelentéstevőnek és munkatársainak, hogy ilyen őszinte erőfeszítéssel próbáltak meg kompromisszumokat kidolgozni. Nem volt ez könnyű, de azt hiszem, mi is részt vettünk ebben a folyamatban. Egy-két kérdés marad nyitva az A és a G kompromisszumok kapcsán, ugyanerről van szó mégpedig arról, hogy a kiküldetés irányelv, illetve az idénymunka irányelv eh, alá eh, egyszerre tartoznak-e a munkavállalók, vagy, vagy egy, egyik alá, vagy másik alá tartozhatnak csak. Itt azt hiszem, az igazi kérdés az, hogy a, lehet, hogy az idény munkások kiküldetésben dolgoznak, eh, de akkor a kiküldetés irányelv alá tartoznak az A és a G kompromisszum utolsó mondatával van gondunk, és talán a bizottság is elmondhatja arról a véleményét, hogy szerintük ez tisztázza a helyzetet. Mi azt támogatnánk, hogy teljesen legyen az egyértelműség, és nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ez a szöveg itt tényleg egyértelmű -e. A másik dolog, az F-et, az egyenlő eh, bánásmódot támogatjuk, és eh, a G-t is. Még két záró megjegyzés, az S eh, kompromisszum, a 16-os cikkre vonatkozóan, amíg a kulcs eleme az egésznek, a társadalombiztosítási ágazattal foglalkozik, a 2000 négyes irányelv harmadik cikke. Itt a következő mondat szerepel. Amikor az idény munkásokat foglalkoztatják, ezt a megfogalmazást így nem tudjuk elfogadni, hogy employment activity, tehát foglalkoztatási tevékenység szerepel, és a társadalmi társadalombiztosítási ellátások kapcsán azt hiszem, hogy a társadalom biztosításhoz meg kell teremteni a kapcsolatot. Végül a H kompromisszum. Támogatjuk azt, hogy a tagállamok biztosítsák azt, hogy a nemzeti jogszabályok megfelelő forrásokat biztosítanak a hatóságoknak az ellenőrzések elvégzésére, megfelelő létszámot és képzettséget kell megfelelő forrásokat kell biztosítani a hatóságoknak, és képzett munkatársakra van szükség. Az ellenőrzések eredményét pedig össze kell gyűjteni és fel kell dolgozni. Ez viszont már túl messzere megy, ez már túl megy, átmegy a vörös vonalon számunkra ez a tagállamok felelőssége, hogyha megfelelő hatásköröket és forrásokat biztosítanak az illetékes hatóságok számára, és a megfelelő képzettségi munkatársak végzik el az ellenőrzéseket, akkor véleményünk szerint ez önmagában már elég. Nem kell ezt még kiegészíteni, ezt a követelményt, amit, amire utaltam. E, tehát e, különösen a bizottság véleménye érdekelne, az e, a és a jév kompromisszum kapcsán, hogy ezzel egyetértenek-e, vagy sem. És még egyszer köszönöm Koferáti úrnak, hogy ilyen őszinte erőfeszítéseket tett a megegyezésre a jelentés kapcsán. Köszönöm, Jász és Jakonszári asszonyok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés egy olyan típusú jelentés, egy olyan irányelv, amely megérteti a polgárokkal, hogy valójában mi őket szolgáljuk. Ez a munka és a kompromisszumos módosítók nagyon-nagyon pozitívak természetesen. Ugye vitatkozhatunk azon, hogy ki az idény munkás, és ki a kiküldött munkás, vagy fordítva, de azt hiszem, hogy nem ez a lényeg. Én gratulálok a jelentéstevőnek, és teljes egészében meg fogom szavazni ezt a jelentést. Látjuk azt, hogy mennyire különböző az Európai Unió ebből is. Szári asszony. Nem, Jaszov Jecka asszony következik. Szári is jával kezdődik. Tehát eltévesztettem a nevét, mert ugyanúgy jával kezdődik, mint a Jakonszári. Jó. Elnök asszony, tudom, hogy nagyon nehéz kiejteni a nevemet egyeseknek. Én is elmondhatom a véleményemet. Elnézést kérek, lengyel, lengyelül fogok beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony szeretném támogatni azokat a kollégákat, akik a H és a J kompromisszumról szóltak, ugyanis ez kevésbé, ezek kevés, kevésbé érthetőek, különösen az utolsó része. Itt arról van szó, hogy a kiküldött munkavállalókat kizárjunk bizonyos jogokból, harmadik országokból jövő munkavállalókról van szó a J kompromisszumot illetően. Itt az utolsó részről van szó. A szociális biztonság terén vannak olyan országok, ahol nincs lehetőség arra, hogy megterítsék a szociális kiadásokat, tehát azt hiszem, hogy ezt ki kellene, ezt az áradékot mindenképpen venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, akkor le is zárjuk a felszólalók listáját. Az Európai Bizottság kíván szólni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egy-két kérdésre szeretnénk válaszolni, amelyet a 9-es preambulum bekezdés és a 2-es pont kettes cikkel kapcsolatosan tettek fel a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv kapcsán. Úgy tűnik, hogy igen, van valamilyen zavar. Az irányelvből kivették a kiküldött munkavállalókat, nem szabad elfelejteni, hogy az idény munkások azok, akiknek közvetlen szerződésük van a munkaadóval. Köszönöm szépen, jelentéstevő kapszót. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak és az árnyék jelentéstevőknek a megjegyzéseket. Mindegyik nagyon hasznos, és ahogy említettem, van még néhány óránk ahhoz, hogy még kiigazításokat vezessünk be, annak érdekében, hogy mindenki egyetértsen ezzel az anyaggal. Ezzel kapcsolatosan vissza szeretnék térni gyorsan néhány említett kérdésre. Az első, ami a hatályt illeti, Úgy vélem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel ki tudunk dolgozni egy szöveget, amelyik megoldja a problémát. Ugyanakkor a probléma létezik. Azért, mert így szerepel a két irányelben a szöveg. Az én véleményem az, hogy egy kiküldött dolgozó nem lehet idény, jel, idény dolgozó, idény munkás. De az én véleményem nem számít itt, ami iránymutató az az irányelveknek a szövege. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy olyan megfogalmazást kidolgozni, amelyik egy kizárja azt, hogy olyan munkavállalók legyenek, amelyeket mind két irányelv hatály alá esik, illetve olyan munkavállalók, akik egyik irányelv hatály alá sem esnek. Úgy vélem, hogy amikor egy jogról van szó, teljesen mindegy, hogy tíz embert érinti a kérdés, vagy egy millió embert. Emiatt úgy gondolom, hogy erőfeszítéseket kell tenni, és úgy vélem, hogy ezt el fogjuk érni. A lényeg az, hogy egy olyan megszövegezés legyen, hogy utána majd később, amikor tárgyalunk a tanácssal, arra tudjuk ösztönözni őket, hogy oldják meg véglegesen ezt az apró kis hibát, amit tapasztaltunk a két irányelv megszövegezésében és megfogalmazásában. Ami a további megjegyzéseket illeti, például a G kompromisszumról, ez egy igen hosszú kompromisszum, Meg kell próbálni mindig röviden fogalmazni. De nagyon sokszor a rövidítések további problémákat okoznak. Főleg, amikor nagyon sok nyelvben készül az anyag. Én úgy vélem, hogy a G kompromisszum szíve, amelyke, amelyel egyetértünk mindannyian, az az, hogy ezek a munkavállalók ezeknek a munkavállalóknak a jogait el kell ismerni, és ugyanolyan egyenlő elbánás, bánásmódba kell részesíteni, mint azok, akik nem idénymunkások az adott országban. Aztán, hogyha megvannak a feltételek ahhoz, hogy összesűrítjük ezt a fogalmat, akkor én nagyon örülnék annak, hogyha lenne egy ilyen megoldás, amelyik összefoglalja mindezt. Van még néhány óra a szavazásig holnap. Tehát olyan félreértések születhetnek, hogyha nagyon lerövidítenénk a szöveget. Például, amikor Baldassare kollega a P kompromisszumra mutatott rá, amelyik a felelősségre vonatkozik, és ezek eltérőek a munkaadó és az alvállalkozó szempontjából. A megjegyzés jogos, és egyetértek vele. A gond az, hogy egy, hogyha röviden írjuk le ezt, akkor probléma lesz a különböző nyelveken. Az, ami olaszul rendkívül érthető, ami azért eh, jelentős dolog, mert az olasz nyelv nehéz, tehát az, ami érthető olaszul, az kétértelmű angol nyelvre lefordítva. De erre világosan szeretném kimondani az elvet, annak érdekében, hogy majd később kidolgozzunk egy egyértelmű megfogalmazást. Világos, hogy más a felelősség. A munkaadó, és az esetleges alvállalkozó között. Az utolsó a, az egész folyamatban elkövethet egy büntényt. Lehet, hogy nem alkalmazza a szabályt. És lehet, hogy ezt jó hiszeműen teszi, mert a munkaadó nem tájékoztatta őt. Vagy teheti -e ugyanezt szándékosan. Tehát nem lehet őt automatikusan felelőssé nevezni, akkor, hogyha nem pontosítjuk ezt a különbséget. Egyértelmű, hogy az az elf, hogy mindenki fizessen az saját felelősségén belül. Úgy vélem, hogy egy apró módosítást kell bevezetni, mert az elvel mindenki egyetért, és ez, egy, ez világos volt, amikor beszélgettem az árnyék jelentéstevőkkel. Azt hiszem, hogy az írásban ez talán nem tükröződik, de akkor jobban meg kell fogalmazni. Én is Váldászár, mivel hogy olaszok vagyunk, talán túlságosan leegyszerűsítettük a szöveget, és valószínűleg ezt nem értették a többi kollégák, de úgy vélem, hogy itt pontosítani tudjuk. Mán kollégának mondom, a 106-ost elfogadhatatlannak tekintettük, meg fogja találni a szövegben az indoklást is, ezt a módosítót nem fogjuk megszavazni emiatt. Még egy megállapítás, nagyon gyorsan a végén, ahogy Turun asszony elmondta, de mások is megemlítettek ezt, egy nagyon nehéz munkán vagyunk túl. Ugyanakkor az eredmény rendkívül fontos. Nem szeretnénk, mint ahogy gyakran előfordul, hogy az utolsó szabályig dolgozunk, és mindig a legnagyobb eh, konszenzusra értünk. Nagyon sok a kompromisszumot, amit eh, sikerült tete alá hozni, és ez nem volt eleve adott. És ez azért sikerült, mert mindenki odafigyelt, mindenki rendkívül figyelmesen dolgozott, és mindenki nyitott volt a kompromisszumra megpróbáljuk elvégezni azt a munkát, ami még hátra van, de úgy vélem, hogy az az állapot, amelyikre elértünk, az egy rendkívül jó pont, mert ez rendkívül kényes probléma, és ráadásul nagyon nagy érdeklődése van erre, tehát olyan állapotban vagyunk, amelyből kiindulva elmehetünk a tanácssal tárgyalni. A tanács nem seperheti le az asztalról ezt a nagyon erős álláspontunkat. Úgy vélem tehát, hogy jó eredményt értünk el, és remélem, hogy holnap a szavazás meg lesz, az eredmény jó lesz, majd utána Libe is elmondja a saját véleményét, majd a plenárisra kerül az, ami már elkészült, az mindenki támogatja, és az egy kiváló eredmény. Ugyanakkor van még néhány pont, amelyen dolgozni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát értem, hogy még van egy kis kiigazítási munkájuk, talán holnap reggelig még lesz lehetőségük tárgyalni, de holnap szavazunk a jelentésről. Most pedig elérkeztünk a levelekhez. Az Európai Globalizációs Alkalmazásodási Alap mobilizálása. Ahogy már említettem önöknek, két levelünk van, és nem egy, kettőről szavazunk.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 Először az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása Portugáliára vonatkozóan. az gépkocsi ágazatról van szó, a Norte Centro ö, térségben egy módosító javaslatot kaptunk, erre szerezné, szeretnénk szavazni. Szavazásra bocsátom tehát, hogy egy új 8a mm, paragrafust, bekezdést tegyünk bele a szövegbe, kiszavaz mellette, ellene kitartózkodik. Mindenkinek megvan a szavazókártyája, ellenőrizzük le. Kinek nincs itt a szavazókártyája? Két szocialista rossz tanuló, akik kézemeléssel fognak szavazni, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 36-an mellette, tehát mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 15 ellene. Elfogadtuk ezt a módosítót, most pedig a teljes lev- levélre szavazunk, akarnak elektronikusan, nem, akkor a teljes levélre, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a második levél, amely az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása, olasz, egy olaszországi térség, Trentino, Alto Adige és Dél-Tirol. Módosító indítvány nem terjesztettek be a munkacsoport konszenzusos levelet terjesztett elő kiszavaz mellett, ellene tartózkodás. Ezt a második levelet is elfogadtuk. Köszönöm szépen. Itt van velünk Rissel úr a bizottság részéről. Ő fogja bemutatni a strukturális alapokkal kapcsolatos reformokat, beleértve az Európai Szociális Alapot. Euh, Kedves kollégák, tehát azt javaslom, hogy folytassuk a munkát. Fogadjuk nagy szeretettel a főigazgatót, itt van közöttünk. Szóval én azt javaslom, hogy két szakaszban tárgyaljuk meg az anyagot. Az egy egyes szakaszban a horizontális jogszabályozást, és az ESSA átdolgozását, és aztán következő pontban a társadalmi változás és innovációra irányuló új programot vegyük át. Öni a szó, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit! Először az Európai Szociális Alapról szeretnék majd beszélni ebben a kontextusban. Ahogyan tudják, idén október elején a bizottság jóvá hagyott egy csomagot a strukturális alapokra vonatkozóan. Ez tartalmazta azokat a rendeleteket, amelyeket majd a 2014 és 20 közötti időszakban kell alkalmazni. A közleményében a bizottság lefektette a reform vezér elveit, mindenek előtt az, hogy ennek kapcsolódnia kell az Európa 2020 stratégiához konkrét módon. A második elv, az eredményekre kell koncentrálni, jobb koordinációra, harmonizációra van szükség a különböző alapok között, azután egyszerűsítésre van szükség, és a partneri kapcsolatok nagyon fontosak. Erre majd egy perc múlva kicsit bővebben is ki fogok térni. A bizottsági közleményt kiadták tehát a több éves pénzügyi keretről, már júniusban bemutatta ezt a bizottság, és a végrehajtási rendelkezéseket tartalmaz például strukturális alapokra vonatkozóan. Ami új, az az, hogy megszületett egy általános rendelet, amely nem csak a kohéziós alapra, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra és a szociális alapra terjed ki, hanem a mezőgazdasági és a halászati fejlesztési alapokra is. Ez egy arra tett kísérlet, hogy valóban egy rendeletbe fogjuk össze az összes általános rendelkezéseket, amelyek ezekre az alapokra vonatkoznak. Ennek a kísérletnek a célja az egyszerűsítés és a harmonizáció. Több rendelkezés, olyan rendelkezést tartalmaz ez a rendelet, amelyek az összes alap szempontjából relevánsak. Ilyen például az az elgondolás, hogy integrált regionális fejlesztés felé kell mennünk, azaz eh, egyszerűsítve ez azt jelenti, hogy nem minden alapnak kell elmenni egy országba vagy régióba és ott eh, tárgyalásokat kezdeni, hanem együtt eh, kell egyeztetni az összes alapnak az integrált regionális fejlesztés megvalósítva és ez meghatározza azt, hogy mi a kapcsolat az Európa 2020 stratégiával. Meghatározunk azt is, hogy csak korlátozott számú prioritási területet kell kiválasztani, ahol azután a fellépésekre szükség van. Ez az általános rendelet sokkal inkább irány, jó iránymutatást tartalmaz, mint a korábbiak. Kicsit kézen fogja a régiókat a rendelet, és egy igazi vitát indít el a partneri kapcsolatokról, amely elvezet az integrált megközelítéshez. Az általános rendelet mellett van négy alapspecifikus rendelet, az egyik ezek közül vonatkozik az Európai Szociális Alapra, az ESZÁ-ra. Ez egy elég szűk rendelet, hiszen a lényeg, az az általános, az összes alapra vonatkozó rendeletben van benne. Itt csak néhány konkrét rendelkezést, cikket tartalmaz az ESÁ-ra vonatkozó külön rendelet. Hogyha Megnézzük a földrajzi lefedést. Három régiótípust különböztetünk meg. Az egyikben az átlag 75%-a alatt van az egyfőre jutó GDP, az a második kategória 75 és 100% közötti, és a 90% közötti, és a harmadik a 90% fölötti egyfőre jutó GDP kategóriája. Látják, hogy a program követelmények alapján határoztuk meg ezt a három régiót. Ha megnézzük az összegeket, az egész időszakra vonatkozóan, tehát 2014 és 2020 között a strukturális alapokra összesen 376 milliárd euró áll majd rendelkezésre. Ez egy kicsit több a korábbi időszakénál. Az ESSA részesedése elég alacsony, meghatároztunk egy minimumot most először. Az évek során az ESSA részesedése 40%-ról lement 22%-ra, és ezt a tendenciát meg kell fordítani ezért most meghatároztuk, hogy minimum a teljes kohéziós borítékból 25% kell, hogy jusson az eszára, ra ami azzal is összefügg, hogy ugye itt van a 2020-as stratégia, azután vannak fő kezdeményezések, mint hogy hány százalékot kell kiemelni a szegénységből, 20 millió embert, azután 75 százalékra kell növelni a foglalkoztatási arány. Tehát ezeket a fő célkitűzéseket kell, hogy támogassák ezek az európai pénzek. Ez egy világos minimum, és azt hiszem, hogy erre kell továbbra is koncentrálnunk. A 25 százalékba, az a 84 milliárdba benne van 2,5 milliárd, amelyet a Food for the Deprived rendelet utódja kap majd meg, tehát az élelmet a szegényeknek. Erről most folynak az egyeztetések, a következő két éves időszakra meg kell találni ennek a programnak az utódját. Most az a javaslat, hogy két és fél milliárdot eh, kapjon ebből a 84 milliárdból az élelmet a szegényeknek eh, program ami ugye a teljes kohéziós csomag 25%-át jelenti ez a 84 milliárd. De az egészről még folynak a viták, nem tudjuk, hogy közeljövőben mi fog történni ezzel az eszközzel, és azt sem tudjuk, hogy mi a hosszú távú elképzelés. Itt nem verbális kommunikáció. Úgy tűnik, hogy néhány képviselő már tudja, hogy mi fog történni, vagy legalábbis vannak elgondolásai erről, tehát véglegesíteni ezt még majd a tanácssal kell. Hogyha megnézzük, hogy hogyan akarik felhasználni ezt a pénzt, a prioritások meghatározásához kapcsolódik ez. Nos, stratégiai megközelítést eh, kell eh, alkalmazunk, lesz egy közös stratégiai keret, partnerségi szerződés és operatív programok. Ez az összes alap közötti együttműködést jelenti, E, mindegyik alapnak együtt kell működni, ideális esetben egy partnerségi szerződéssel, e, vagy akár e, régióként, vagy országonként kötött szerződésekkel, de egy szerződés kell, hogy kiterjedjen az összes alapra. Az operatív programok pedig megfelelő szintű koncentráltságot kell, hogy felmutassanak. Integrált program megközelítésről beszélünk, tehát az integrált programozás tervezést kell erősíteni. Jelen körülmények között nagyon sok program csak egy alapból kap támogatást. Mi most a többszörös alapfelhasználás felé akarunk elmenni, és az integrált program megvalósítás felé. Ennek persze lesznek következményei majd a helyben, a régióban, az országban folyó munkára, de az Európai Bizottságra nézve is, mert ez majd mindenképpen szükségesé teszi az elmélyült együttműködést a főigazgatóságok között, és lehet, hogy ez majd befolyásolja azt is, hogy majd később a parlamentben folynak erről a viták. Ugye most rátérünk a feltételekre, most már ö, létezett egyfajta előzetes ex ante kondicionalitás, azaz ellenőrizni kell, hogy egy ország régió képes-e kezelni a támogatásokat, vannak-e jó programok, és hogyha a feltételek megrendelkezésenek, akkor indulhat a program. Ami új, az a makroökonomiai, makrogazdasági kondicionalitás, ez nagyon nagy figyelmet kapott. Ez teljesen összhangban van a megerősített gazdasági kormányzással, vagy gazdaságpolitikai koordinációval, különböző konstrukciók hivatottak ezt erősíteni, hogy rendezetten lehessen reagálni a makrogazdasági helyzetre. Hogyha a hatos csomag, a six-pack rendelkezéseit elolvassuk, akkor látjuk, hogy hirtelen eh, vált változások is bekövetkezhetnek a makrogazdasági környezetben, és az ilyen feltételrendszer teljesülését események egész sora válthatja ki. Ilyen esetben mindig tanácsi határozat kell ahhoz, hogy aktiválni lehessen a támogatásokat egy megfelelő sorrendben. Ez nyilván meg, nem meglepő, és ahogyan ez a javaslat meg van fogalmazva, az összhangban van a hatos csomaggal. Nem lehet semmit szőnyeg alá söpörni. Ez tulajdonképpen szigorúbb felhasználást biztosít majd a pénzek számára, és végül is a bizottság fogja átvenni a felelősséget a egy tagállamtól, annak biztosítás érdekében, hogy a lehető legjobban használják fel a pénzt, a támogatást, és ez szolgálja azokat az ajánlásokat, amelyeket a makrogazdasági kormányzásra vonatkozó csomag tartalmazott. Az ex-ante vagy makrogazdasági feltételrendszer mellett az eredmények vannak most a figyelem középpontjában. Kialakítottunk egy teljesítmény keretet. Fontos, hogy ezt erről jó képünk legyen. A tagállamoknak és a régióknak meg kell egyezni, tehát ők részt vesznek ebben. De amikor megvalósul mindez, akkor már nagyon komolyan kell venni és hogyha nem így történik, annak következményei vannak, hogy lesznek. Most ezt is annak tükrében kell látnunk, hogy a felfüggesztéseket ö, hogyan kezelik. Ö, folyamatosan vannak felfüggesztések, folyamatosan van olyan, hogy megszakad valamilyen program, és 2010 ben a híres 2% alá e, kerültünk, ami azt eredményezte, hogy a számvevőszék ezt az egész e, e, kategorizálási rendszerét átalakította. Nagyon szigorú pénzügyi menedzsmentre van szükség, és megfelelően makrogazdasági teljesítményre az országok részéről. Lesz egy úgynevezett teljesítmény tartalék, amelyet a programozási időszak elején kell mm, eh, elkülöníteni, ez 5%-ot eh, tesz ki. Ez ország specifikus, tehát ez nem marad benne egy nagy európai közös fazékban, hanem a minden egyes országnak lesz egy saját teljesítmény tartaléka, amelyet a teljesítmény értékelés alapján lehet majd felhasználni, amire a programozási időszak második felében kerül sor. Szeretnénk emellett bevezetni azt, hogy tényleg az eredmények, eredményközpontú legyen minden. És ezért bevezettük azt az opciót, hogy az eredményt ex ante definiáljuk. Tehát például tanárképzés keretében 2000 tanár kap képzést egy adott programban, és ez indukálja azt, hogy mi történik a pénzzel. Hogyha sikeres a képzés, akkor érkezik több pénz. Az e- ex ante orientáltság kapcsán, tehát hogyha 2000 tanár tényleg vegyen részt a képzésben, és erre költsék el a pénzt, és ne különböző utazásra, és nem lesz auditálás, hanem a folyamat közben, hanem csak az eredményt fogjuk ellenőrizni, auditálni. Ez tehát szintén az egyszerűsítést segíti elő. A másik a szabályok harmonizálása, a közös cselekvési tervek, és az auditálással kapcsolatos terheket is szeretnénk csökkenteni, tehát egyszerűsítés minden szinten. A szabályok harmonizálása, a számunkra egyszerűsítés, és persze az országok számára is de az output, az eredmények központba állítása, is az egyszerűség felé hat, és az egyéb terhek csökkentése is végül is a végső kedvezményezettek számára egyszerűsítést jelent, ezért minden szinten egyszerűbbé válik minden. A partnerségről már beszéltem, említettem, hogy minden szinten, minden szakaszban, a programozás minden szakaszában megvan ez a kötelezettség, hogy partnereknek kell együttműködni. Egy magatartási kódexet készítettünk az, az együttműködésre vonatkozóan. Nem csak az egyenlő bánásmódot kell biztosítani, hanem azt is lefektetjük ebben a kódexben, hogy hogyan kell a partneri kapcsolatokat működtetni, és a bizottság számára is fontos ez, hogy az együttműködés közös programokban, a közös programkészítés, illetve végrehajtás szempontjából ez a magatartási kódex mindenki számára nagyon fontos. Kapacitásépítés következő. Őszintén szóval, amikor fejlődő országban dolgoztam, azt hittem, hogy láttam, ami a létező legrosszabb az administratív kapacitások kapcsán, de hát néhány tagállamban is úgy tűnik, hogy ezen még bizony dolgozni kell. És ez egy véget nem érő ügy. Ugye mm, a tagállamokban is folyamatosan kicserülődnek, kicserélődnek a megfelelő munkatársak, és akkor újra kell kezdeni a képzéseket ha gyengék a kapacitások, akkor gyenge lesz a pénzfelhasználás, abszolút értelemben is. Vannak olyan tagállamok, amelyek a potenciális támogatásoknak csak a 4%-át használják fel. Itt most már 2011 végén vagyunk, és a 2007-2013 közötti programozási időszakról beszélünk. De látjuk, hogy nagyon nagy a késedelem, nem veszik fel a pénzeket a tagállamok nem használják fel, és ezért kapacitásokat erősíteni kell a tagállamokban, hogy korábban és jobban e, tudják e, a tagállamok felhasználni a támogatásokat. Most nézzük meg egy kicsit közelebbről az ESZÁ-t. Meghatároztuk meghatároztunk a javaslatban 18 beruházási prioritást, és ezeket négy tematikai célkitűzéshez kapcsoltuk, amelyekre most nem kívánok részletesen kitérni. A javaslatunkban ezeket megtalálják. De ha megnézzük a négy tematikai célkitűzést, ezek a következők, a foglalkoztatás erősítése, a munkaerő mobilitásának támogatása, a szociális inkluzió, szegénység elleni küzdelem, beruházás oktatásba, életen át tartó tanulásba, intézményi adminisztratív kapacitások erősítése. Ezeket a tematikai eh, célkitűzéseket szélesebb kontextusba ágyazza a bizottság. Tehát a foglalkoztatás erősítése összefügg a környezetvédelmi célokkal, az alacsony cél eh, szénfelhasználású gazdaság kiépítésével, sok tehát a kapcsolódás. És a következő szlájdon, ugye itt is felsoroltuk, hogy ez a négy tematikai célkitűzés hogyan kapcsolódik a fő célokhoz. A foglalkoztatás erősítése, hogyan hat, összefügg nyilvánvalóan azzal, hogy a foglalkoztatási ráta 2020-ra 75 legyen, vagy a szociális inkluzió erősítése eh, segít eh, biztosítani azt, hogy 20 millió embert eh, kiemeljünk a szegénységből 2020-ig. Vannak konkrét rendelkezések, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy minden nyomon követhető legyen a programkészítés és a végrehajtás szakaszában is, hogy végül is legyen elszámoltathatóság a e, és lehessen ellenőrizni, hogy a fő célok, a headline targetek hogyan valósulnak meg. Tematikai koncentráció. Itt az az elképzelésünk, hogy a felelősség a négy beruházási prioritásra jusson 60 százalék, a kevésbé fejlett régiókban, négy beruházási prioritás van az átmeneti régiókban, és ugyancsak négy a fejlettebb régiókban, de a, a összköltségvetésből az arány 60-70-80 százalék úgy gondoljuk, hogy ha a túl sok a célkitűzés, ez nem jó, ezért koncentrálni kell jobban kevesebb területre, és ez egyértelműbb akkor, hogyha fejlettebb az adott ország. Nem akarok sokat beszélni a nemek közötti egyenlőségről és a diszkrimináció tilalmáról, de hát nyilvánvalóan ez az ESZ a kulcseleme, ez egyszerűen benne van, ez egy feladat, a nemzek közötti egyenlőség elve nem csak minden területen kell, hogy érvényesüljön, és így az ESZÁ-ban is kötelező konkrét fellépéseket tervezni a nemek közötti egyenlőség erősítését megcélozva. Nos, az eh, ezt a transnacionális együttműködést is eh, erősíteni eh, kíván, és kulcs fontosságú szerepe van az, az ESZÁ-nak a területi megközelítésben, helyi foglalkoztatási kezdeményezések, területi foglalkoztatási paktumok, a szociális innováció erősítése, ezután pénzügyi eszközök alkalmazása, a szociális innováció érdekében. Ez még a kísérleti szakasz. A megvalósítási szakaszban pedig az eszát fel lehet használni a financial engineeringre, ezekre az új alternatív pénzügyi eszközökre is, alkalmazására is van lehetőség. Ez újdonság. Megvizsgáltuk, hogy az ESZ-t milyen mértékben lehet erre a célra felhasználni. Itt a mikrohitel lehetne egy példa erre. Ez olyasmi, ami nem szabad, hogy csak a kapacitás építésben legyen benne, hanem rulírozó alapként is lehessen felhasználni az ESZA pénzeit. Ezzel a javaslattal nem csak, hogy megpróbáltuk az esza t kiterjeszteni, a jelenlegi formájához képest, hanem egy olyan irányba akartunk elmozdulni, ahol nagyobb lesz a koncentráltság, a, az együttműködés más alapokkal, nagyobb lesz az, már az előzetes eredményorientáltság, és az egész megközelítés leegyszerűsödik. Ettől még nem lesz ez egy egyszerűen alkalmazható eszköz, szükség van elég nagy kapacitásra, és ez azt is jelenti, hogy az igazgatásban dolgozók, tehát ennek a kapacitásnak az erősítését meg kell valósítani. Ennyi lett volna az ESZ-val kapcsolatos bevezető, és majd a szociális innovációra is rátér a kollégám. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük. Látjuk, hogy mennyire fontos a horizontális jogalkotás, amelyre kapcsolatosan a mi bizottságunknak is fontos szerepe lesz. Ez egy referencia szöveg, amelyet elemzett. Én nem igazán ismerem a, az ESSA jogalapját. A jelentéstevőnk a horizontális jogalkotással kapcsolatosan. Kósa úr nincs itt, Azonban Morán asszony, aki a jelentéstevőnk az ESZÁ-val kapcsolatosan, az első, aki szót kap, aztán Tyrinen asszony is szót kap. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, főigazgató úr. Szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon pontos, világos beszámolóért az európai alapokat illetően. Néhány kérdésem lenne természetesen, és néhány megjegyzésem is a már elkezdett munkákat, illetően itt elsősorban a múlt héten már elkezdtük a vitát a munkacsoportunkban az európai szakszervezetekkel. Az első pont az, hogy nagyon örülök annak, hogy megvan ez a szándék, hogy egy százalékot határozzanak meg a kohéziós alapból az ESZ-ra. A 25 százalék már egy garanciát jelent. Természetesen sajnálom, hogy ez nem több, mert többet is meghatározhattak volna, ugyanis 40%-kal indultunk az ESSA javára, tehát vesztettünk is, és látjuk, hogy ebben a válság helyzetben azért ez mégiscsak valami. A jelenlegi válság helyzetben a 27 tagállamban a foglalkoztatás az egyik legfontosabb probléma, és azt hiszem, hogy sokkal ambiciózus precízusabbak lehettünk volna ezen a területen, mert a szegénység ellen csak úgy lehet felvenni a harcot, hogyha a szakmai képzést és a szociális feltételek javulásán elő, előmozdítjuk. Na most, ami az élelmiszer segélyeket illeti a szegények számára, sok szó volt arról is, hogy hogyan lehet ezt a, az élelmiszersegély problémát megoldani. Ha én jól emlékszem, akkor 84 milliárd Európa lett volna az eszára, és 3 milliárd, 3 pedig az a legszegényebbek számára az, egészség, az élelmiszer segély. Tehát egyfajta kis fúzió lenne ez, úgyhogy itt kérem, hogy világítsa meg, hogy mi is a helyzet. Továbbá, ami a mm, több alapú megközelítést illeti. Ennek van egy nagyon pozitív eleme is, erre ön is utalt, de van egy negatív eleme is. Hogyha a feltételeket veszem alapul, ugye, akkor itt negatív ez a tényező. A jó gazdasági kormányzás fontos, a különböző csomagokat én is megszavaztam. Mindez nem meglepetés, nem új dolog, de úgy gondolom, hogy nem szabad összekeverni azokat az alapokat, amelyek például terület rendezéssel kapcsolatosak, és ahol a tagállamoknak van ha, nagy hatásköre a régióknak, és a szociális, ezekről a szociális alapot, amely elsősorban a munkavállalók érdekeit szolgálja. Már most szeretném elmondani azt, hogy a bizottságunkban is a partnereinkkel folytatódik a vita, de az eszát nem lenne szabad ilyen feltételek eh, elé állítani, mert már most is eh, nagy gazdasági nehézségek között eh, vannak az emberek, és az Európai Szociális Alap arra szolgál, hogy pontosan a szegénységből próbáljuk meg az embereket valahogy kivonni. Most hogyan lehet egyfajta záradékot megvalósítani, hogyan lehet politikai szinten egy, egy szándékot kifejezni. Ez számomra problémát okoz. Ami a pénzügyi inzsinyeringet illeti, a mikrohiteleket illeti. Teljes mértékben egyetértek, önnel egy hullámhosszon vagyunk, nagyon sok innováció képzelhető el ezeken a területen, persze az innovációs szándéknak is meg kell lennie, de globálisan összességében ez a megközelítés megközelítés olyan, amelyet nem szabad fragmentálni, nem szabad szétszabdalni. Láttuk azt már bizonyos szemináriumokon, kolokviumokon, amelyeken az asszonyal részt vettünk, hogy a célkitűzés az mindenképpen az, hogy az Európa 2020-as stratégiával foglalkozunk, és hogyha ezt akarjuk, akkor európai mobilizációra van szükség az összes tagállamban. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és önnek is a munkát, főigazgató úr. Köszönöm. Türinen asszony, aztán Szerkász úr következik. Köszönöm szépen. Három mm, jó dologról szeretnék beszélni először, aztán egy nagyon rosszról. Először is üdvözöljük az egyszerűsítést. A célzott kohéziós alapok célzott felhasználását, ezt nagyra értékeljük, és azt is értékeljük, hogy a 2020-as célkitűzésekkel mindezt összekötötték. Azonban a makrogazdasági feltételhez való kötés kapcsolatosan ugye megvannak, megvan a hatós csomag, a, a szankciók együtt. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon radikálisak és prociklikusak. Már most úgy tűnik, hogy büntetünk tagállamokat, amelyek túlságosan nagy deficittel rendelkeznek. Tehát a makrogazdasági feltételek az ESA és a kohéziós alap egyszerűen büntetjük, a, büntetünk kormányokat, büntetünk embereket, pedig az embereket támogatni kellene az oktatás terén, a képzés terén, arra van szükség, hogy a növekedést biztosítsuk, és el kell mondani, hogy nagyon-nagyon kritikusak vagyunk, és ez nagyon veszélyes lesz Európa számára és Európa két részre fog szakadni, egy gazdag és egy szegény Európára, és a szegény része soha nem fogja megvalósítani mindazt, amit a gazdag rész elér majd. Hát a javaslatban ezt is figyele, figyelembe kell venni. E, e, most pedig Szerkasz úr következik. Harkin asszony, és aztán majd visszakapja a főigazgatóra szót. Köszönöm szépen, főtitkár úr, köszönöm a magyarázatokat. Do you understand Spanish? Értenek spanyolul esetleg? Tehát köszönöm szépen főigazgató úr, a magyarázatokat, nem fog meglepődni egyáltalán azoktól a kritikáktól, amelyeket ön a délután folyamán ön hallani fog, ugyanis önök az elmúlt napokban, hogyha meghallgatták volna az európai lakosságot, a szakszervezeteket, a civil szervezeteket, az, azokat az embereket meghallgatták volna, akik dolgoznak a a terepen a munkavállalók, a fiatalok, a munkanélküliek, azok az emberek, akik igen rossz körülmények között él, ők mindannyian egyhangúan szinte felvetnek kritikákat, amelyeket már hangoztattunk, ugyanakkor nem volt alkalmunk eddig, hogy meghalljuk az ön előterjesztését eddig. Főigazgató úr, egy igen nehéz pillanaton megyünk keresztül Európában. Nagyon sok á, e, európai polgár rendkívül nehezen vészeli át ezt a e, gazdasági válságot. És mi, akik itt vagyunk Brüsszelben, nyissuk ki egy kicsit az ablakokat, hogy hallgassuk meg, mi hangzik el az irodáinkon kívül, mi hangzik el más területeken, hogy megértsük, főleg ami az alapokat illeti ebben a bizottságban, az Európai Szociális Alap, amelyik az az alap, amelyik a globalizációnak a hatásait csökkenti, ezek az alapok Európában igen hosszú múltra nyúlnak vissza, és mindig is védték a dolgozókat. Ez legyen a végcél. Nem szabad az eszközöket összekeverni a célokkal, nem szabad az administratív kérdések alá vonni ezeket a problémákat, hanem követni kell az emberek logikáját. Önnek szeretném elmondani, és a tanács elnökének is majd el fogom mondani, hogy nem értjük, ez a mi szakbizottságunk az, amelyik leginkább érzékenyen kezeli ezeket a kérdéseket. És nem lehet az, hogy az alapok a makrogazdasági mutatók szolgálatában álljanak. Úgy vélem, hogy az alapoknak az emberek megélhetését kell, hogy biztosítják nem hallottunk egy szót sem a szociális governance-ról, vezetésről, nem hallottunk, hogy milyen közvet, következményei lennének a makrogazdasági konvergenciának a több millió munkanélküli számára, milyen módon érintene őket az, hogy a kormányok nem teljesítették a konvergencia programot, tehát őket milyen módon sújtana mindez? 57 óta, amióta az Európai Szociális Alap megvalósult, most nem tudjuk a felelősséget a lakosságra hárítani, azért, mert a kormányai hibákat vétettek. Most, amikor óriási a munkanélküliség, és ebben az esetben ők a, a munkavállalók fogják megszenvedni a kormányaiknak a, a téves lépéseit. Ezt kell figyelembe venni, kedves titkár úr, óriási ellenállás lesz a magunk részéről, a parlament részéről, mert az európai lakosság ellen akar állni ennek a szándéknak. A második kérdés, amit fel szeretnék vetni, főigazgató úr, a második kérdés az, hogy mi elmentük meglátogatni a terepen a azok, akik az európai szociális alappal foglalkoznak, de akik a terepen, a, tele, a terepen dolgoznak, a munkanélküliekkel, a legszegényebbekkel. És kérem, adja át azt, hogy ahelyett, hogy egyszerűsíteni a kérdést, mint ahogy ön mondotta, önök olyan intézményeket vezetnek be, amelyek még nem foglalkoztak munkanélküliekkel, amelyeknek nincsen múltjuk, nincsen tapasztalatuk. Ezáltal önök nem egyszerűsítenek, hanem túlbonyolítanak nagyon nehezen lesznek felhasználhatók azok a pénzügyi források, amelyek fölött önök rendelkeznek. Van, aki azt mondta, hogy az energiájuk 80%-át arra kell szánni, hogy megfeleljenek a különböző brüsszeli elvárásoknak. Miért kell elpocsékolni azokat a forrásokat? A mezőgazdaságot támogatni is kell. A mezőgazdaságban nincsenek források, oda is kell irányítani pénzeket. Óriási administratív nehézségekkel néznek szemben azok, akik ezekhez a forrásokhoz fordulnak. Főigazgató úr, én, ahogy korábban elmondtam, én remélem, hogy hallgassa meg a, a, az emberek véleményét. Hallgassam meg őket, mert valamikor a szakemberek tévednek, a magas szintű hivatalnokok tévednek. A mi véleményünk az, hogy beszélni kell a civil szervezetekkel, szakszervezetekkel, azokkal, akik képviselik a nép hangját, a munkavállalók hangját. Foglalkozunk velük, hallgassuk meg az ő hangjukat. Köszönöm. Euh, Madame Harkin, et ensuite je vous donnerai la... Harkin asszony, és aztán visszaadom önnek a szót, főigazgató úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először egy technikai kérdést szeretnék a bizottságnak feltenni. Ez a javasolt, a javasolt átmeneti régiók kapcsán, hogyha megnézzük azt, hogy ezek a ezeket a régiókat hogyan akarják meghatározni. Hát azt olvasom, ennek az új kategóriának az a célja, hogy megkönnyítsük ennek a, ezeknek a régióknak a, az átállását, átkerülését egy másik kategóriába, a konvergencia régióval minősülnek. Tehát lesznek olyan régiók, vagy vannak olyan régiók, eh, ahol szignifikánsan csökken a GDP, és akkor ők eh, visszaesnek. Mindez ideig azt tételeztük fel, hogy a régiók csak fölfelé mozdulnak el, és az európai alapok eh, segítenek abban, hogy növekedjenek ezek a régiók. De most olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok régióban csökken a GDP vagy a GNP és ha nem vagyunk elég elővigyázatosak, egy olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy lesznek régiók ebben a transition kategóriában, amelyek amiatt, hogy 2007, 2008, 2009-es adatokat alkalmazunk, tehát amelyek nem veszik teljesen figyelembe a gazdasági válság eredményét, ugyanis ez a GDP-t 2010-ben, 2011-ben sújtotta igazán. Tehát, ha csak nem bánunk nagyon óvatosan az adatokkal, akkor lehet, hogy majd ebben az átmeneti kategóriában olyan régiókat támogatunk, amelyek, hát nem mondanám, hogy nem érdemlik meg, de amelyek kevesebb, kevésbé érdemlik meg, mint más régiók, amelyek viszont nem kapnak támogatást. És ugye a válság miatt nagyon sok régióban csökken a GDP. A bizottságnak tehát valahogy ezt is figyelembe kell venni, vagy megnézi a referenciákat, hogy figyelembe veszi a válságot, vagy pedig kiépít valamilyen mechanizmust, amivel biztosítani lehet, hogy ezt megfelelően figyelembe lehessen venni. Máskülönben az egész kohéziós politika célkitűzéseit nem lehet jól megvalósítani. Ez lett volna a technikai kérdésem. Néhány más felvetést is hagyd tegyek. Modern Sátia kollégához hasonlóan én is megszavaztam a sixpacket némi fenntartással, nem szükségszerűen ugyanolyanok miatt, mint mások. Nekem mindig, mindig nehéz szívvel nyomtam meg a zöld gombot, de hát rákényszerültem erre. Ugyanakkor úgy éreztem, hogy valami olyanra szavazunk, ami nem oldja meg a jelenlegi gazdasági válságot. Lehet, hogy megelőzi egy hasonló válság, ugyanilyen mélységű és kiterjedtségi válság kialakulását, de ugyanúgy, mint ahogy ez a hatos csomag sem oldja meg a jelenlegi válságot, hogyha ilyen kondicionalitásokat, feltételeket kapcsolunk a szociális alaphoz, azzal sem oldjuk meg a jelenlegi gazdasági válságot, sőt, még rontani fogjuk, súlyosbítani fogjuk a helyzetet. Sok kollégámhoz hasonlóan én is úgy érzem, hogy túl messze mentek a feltételekhez kötésben eh, az ESZÁ-val kapcsolatban. Eh, tudom, hogy itt minden a hatos csomaggal, a gazdasági kormányzással, az új szabályokkal függ össze, tehát meg kell néznünk, hogy mi ezeknek az alapoknak a célja, és reményeink szerint mit hivatottak ezek elérni. A teljesítményi keret kapcsán Ön beszélt arról, és itt egy kicsit részletesbe kívánok belemenni, hogy a bizottság átveheti a programok működtetését. Erről egy kicsivel több részletet szeretnék meghallgatni. Ön azt mondja, hogy mondjuk jelentős hiányosságok esetében felfüggeszthetik a kifizetéseket az alapból. Most ha megnézzük a közös indikátorokat, hosszú távú munkanélküliség, stb. de ez nem mindig a tagállamok kezében van ez a, éppen a válság miatt, nem tőlük függ ez. Lehet, hogy nő a tartós munkanélküliek száma. Tehát nagyon vigyázni kell a teljesítmény keretre. Igen, természetesen akarjuk azt, hogy az alapot úgy használják fel, hogy ki lehessen emelni 20 millió embert a szegénységből, biztosítani lehessen azt, hogy kevesebben maradjanak tartósan munkanélküliek, de a feltételekkel, a kondíciókkal nagyon óvatosan kell bánnunk. Egyszerűsítés. Beszélt arról, hogy harmonizálni kell a szabályokat. Jó, igen, gyorsan beszélek. Nem vagyok biztos abban, hogy értem, hogy ez mit jelent. Végül, mikrofinanszírozás. Úgy tűnik, hogy nem sok ország használja. Merci. Köszönöm szépen. Így a négy politikai ö, frakció koordinátorai, vagy pedig képviselői elmondták a véleményüket, most pedig ö, megadom önnek a szót, aztán mások is kértek szót, például Thomas Mann alelnökünk is, főigazgatónak adom meg a szót. Köszönöm szépen! Először is engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ez a bizottságnak egy javaslata, amelyet a bizottság tett és elfogadott egy hosszadalmas vita után alapján. Nem politikai megfontolásokról van szó, itt nem arról van szó, hogy néhány fő tisztviselő összeült, és akkor egy javaslatot tett. Tehát itt a ö, ilyen ö, módon folytak a tárgyalások. Akkor most követném a kérdések sorrendjét, és megpróbálok néhány kérdést összevonni. Először is a 25%-ot illetően. Mennyire ambiciózus ez, és egyáltalán az-e? Bizonyos ambíciókat mutat, már csak azért is, mert eltér attól, ami automatikusan elképzelhető. Miért? Azért, mert a tagállamoktól megkérdeztük azt, hogy mennyi erőforrást akarnak ezekre a kérdésekre szállni, és ők az évek során azt mondták, hogy több beruházást szeretnének, és ez természetesen a tagállamok választása volt, a tagállamok máshogy is választhattak volna, és így most a 25%-nál tartunk, persze politikai megfontolások, tárgyalások kellenek a tanácsal is, annak érdekében, hogy ez a 25% több legyen, de itt egy minimum 25%-ról van szó, azt is javasoltuk, hogy ebben az összegben legalább 20%-ot a, arra kell szánni, hogy bevonjuk szociálisan vissza térjenek az emberek a foglalkoztás, foglalkoztatásba. És a, ez egy, egy fontos dolog. A bizottság úgy gondolja, hogy erre lehetőség van, hogy 20%-ban az emberek visszatérjenek a munká, munkahelyekre. Meg kell nézni természetesen, hogy a jogalkotók ezt elfogadják-e a jövőben, ami a legszegényebbeket illeti, és az e, e, segényt. Itt nem három milliárdról van szó, hanem félről. Természetesen még folyik a politikai vita e témát illetően, és a különböző tagállamok nagyon ellentmondásos véleménnyel vannak a témát illetően, nevezetesen, hogy kinek szánjuk ezeket a programokat, és mindenképpen úgy kellene megtalálni a megoldást, hogy a tagállamok számára egy minimum összeget kellene kialakítani, és ők döntenék el azt, hogy mire használják fel, élelmiszer segére vagy másra. A vita, vita alapján, tehát meg kell nézni, hogy mm, hová is akarnak eljutni az értelmezés terén. Egyesek azt mondják, hogy operatív programokra szeretnénk felhasználni az Európai Szociális Alapon belül, és azok az országok, amelyek operatív programokat szeretnének megvalósítani, ezt megtehetik szabadon, hogyha nem ezt akarják, akkor másra használják fel ezt a pénzösszeget, ha az természetesen belefér az Európai Szociális Alapba. Az Európai Szociális alappal kapcsolatosan megint csak meg kell nézni a jogalapot hogyha ö, valami olyan ö, dologra szeretnének pénzt tenni, amely belefér ebbe a keretbe, akkor természetesen ezt megtehetik. Ami a makroökonomiai, e, makrogazdasági feltételekhez való kötést ö, illeti. Azt hiszem, hogy itt egy tanulmányt kellene kialakítani, elkészíteni a e téma következményei, kihatásaival kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy ez nem valami olyan dolog, amely csak úgy a tagállamokra kényszerű, kényszerítünk, hanem ez egy folyamat. Ez egy javítási folyamat. Természetesen nem lehet kivenni a szociális alapból pénzösszegeket, aztán azokat leblokkolni, vagy nem felhasználni. Az Európai Tanács javaslatai szerint a fiatalok számára kellene több pénzt felhasználni, aztán a foglalkoztatás elősegítésére, ha azt látjuk, hogy nagyon sok országban a fiatalok körében nagyon nagy a munkanélküliség. Hát itt a regionális dolgokról volt szó, tehát ahogy mondtam, ki fogunk dolgozni bizonyos eseteket, hogy egyáltalán hogyan működne ez a rendszer, mert vannak olyan régiók, amelyek nincsenek érintve, vannak, amelyek érintve vannak, Természetesen, hogyha régiókkal dolgozunk, akkor specifikus régiókra kell gondolni. A makrogazdasági feltételekhez való kötés nem arról szól, hogy egy ország számára veszteségeket okozunk, vagy másra fordítsák ezeket az összegeket. Nem, hát mindenképpen szociális területeken kell felhasználni ezeket az összegeket. Példákkal is élhetnék Görögországban, például a jelenlegi helyzetben nem, nincs feltétel, tehát nincs semmiféle makrogazdasági feltétel, már csak a jelenlegi helyzet miatt sem. Tehát a körülményeket is figyelembe kell vennünk. Természetesen e, e, esetenként, eseti értelmezésről van szó, értékelésről van szó, minden esetre ki kell dolgozni a megfelelő feltételrendszer. Természetesen itt nem csak érvekről van szó, hanem ugye a, a különböző érzelmi megfontolásokról is. Megpróbálunk relevánsak lenni a szociális alapban. Most is a válság során, és felajánlottunk tagállamoknak pénzösszegeket, hogy jobban használják fel például operatív programokra, képzésre, Természetesen az operatív programok nagyon széles körűek, nagyon sok mindent lehet megvalósítani velük, de például együttműködést is indítványoztunk az ifjúsági képzés terén, ebbe belevontuk Barroso elnököt is, ugyanis a körülbelül egy harmadát használják fel az adott periódusban a pénzösszegeknek különböző programokra. Ezt már említettem az előbb. Az első számú felelősség itt is a tagállamokra hárul, vannak különböző sürgősségi programok, vagy újabb programozás abban az esetben, hogyha erre szükség van és mi készek vagyunk elmozdulni a régió kérdését illetően, és azt, hogy, hogy a bizottság hogyan is fogja meghatározni a releváns adatokat. Természetesen az adatokat az elkövetkezendő évekre is pontosítani fogják, majd Márken asszony is tett fel ezzel kapcsolatosan kérdés 2012. februárban és márciusban fogjuk a 2010-es adatokat elemezni és kiigazítani. Itt három ország kategóriáról van szó. Ez is válasz arra, hogy a múltban egy nagyon igazságtalan helyzet alakult ki voltak átmeneti kategóriák is, volt, aki kiesett bizonyos kategóriából, vagy másba, másikba került át. Most ugye harmonizálni próbáljuk a, ezen a vonalon is a helyzetet. Azt hiszem, hogy megpróbáltam válaszolni a kérdésekre. Elnök asszony, hatan szeretnének még felszólalni, és lezárom a felszólalók listáját. Először is Gönc Kinga asszony következik. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy sok a pozitív fejlemény, de nagyon sok komoly aggodalom is van, éppen ezért a makrogazdasági feltételez kötésről szeretnék szólni. Ez nem elfogadható, hogy már a kollégám is elmondta megtámadták, mert terheket hárítanak azokra pontosan, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a támogatásra, a segítségre. Természetesen nem akarok a részletekbe belemenni, mert erről már volt szó. Több kérdésem lenne. Először is a leghátrányosabb helyzetű csoportok támogatása, a kirekesztés elleni harc. Természetesen egy prioritás, de ez egy jó dolog, de hogyan akarják végrehajtani ezt? Ez egy nagyon fontos fontos cél, de az igazi kulcskérdés a végrehajtása. Tudjuk, hogy más megközelítésre van szükség, egy fejlettebb megközelítésre van szükség, és hogyha ha tényleg el akarjuk érni azokat, akiknek szüksége van a segítségre, támogatásra, akkor nem szabad lassúnak lennünk akkor a végrehajtási folyamatokat is meg kell terveznünk, ki kell dolgoznunk, és itt különben semmiféle eredményhez nem jutunk. Egy másik téma, amely nagyon fontos, a komplex programok, a ERFA és az ESHA közötti kapcsolat. Ami a városi térségeket illeti, nagyon jól tudjuk, hogy a vidéki térségekben is, a városi térségesben is látjunk, látjuk a szegénységet, ugye a Róma stratégiánk is megvan, és tudjuk, hogy a városok szélén sok esetben roma gettók vannak. Tehát nem, ahogy mondtam, nem fogadjuk el a feltételhez való kötést, de más típusú feltételhez való kötésre szükség lenne, például amelyel felveszük a harcot a diszkrimináció ellen, aztán a mainstreamingről is volt szó, nevezetesen a gyakorlatban, hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyan lehet a diszkrimináció ellen fellépni. Tehát nem makrogazdasági feltételekhez való kötésről van itt szó. Köszönöm Thomas Mann, és aztán Jászol Pleszka asszony. Thomas Mann úr. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Főigazgató úr, az első megjegyzését jónak találtam, a kollégáim kritikus megjegyzéseire utalva, ön azt mondta, hogy ez egy bizottsági javaslat. Igen, egyetértek. Javaslatokról pedig vitatkozni kell, mert lehet, hogy a végén ebből valami más álláspont sül ki. Azután azt mondta, hogy itt az érveket nagyon érzelmetől túl fűtöttve ismertettük. Én nem emocionalitásról beszélnék itt, hanem elkötelezettségről és miért? Mert az ESA egy olyan alap, ami egyértelműen egy európai plusz értéket jelent. Nem tanulmányokra elpocsékolt pénz, hanem tényleg ezt a célcsoportok kapják meg, és ezért nem emocionálisak vagyunk, nem túlérzelmesek, hanem elkötelezettek. Tudjuk, hogy ezekre a pénzekre szükség van a megfelelő helyen, és hogyha ezek eh, eh, vannak, akkor ezekkel tényleg el lehet érni valamit hogy miért nem használják fel az összes rendelkezésre álló pénzt. Alessandro, vagy valaki ezt mondta, hogy ki kell tárni az ajtókat, az ablakokat. Tehát meg kell tudnunk, hogy mi történik helyben. És azt hiszem, ez a következő függ össze. Nem egyszerű. Valakik azt mondják, hogy nem egyszerű az eljárás. Mások azt mondják, hogy nagyon nehéz hozzájutni a pénzhez. E, tehát világosan meg kell nézni, elemezni kell, hogy miért nem használják fel a kívánt mértékben a pénzeket a tagállamok. És optimálisan kell eljutni a célcsoportokhoz, a munkanélküliek, tartós munkanélküliek e, e, célcsoportjához, hiszen ide kell, hogy eljusson a pénz. Néhány dologban nem értek egyet itt a Sixpack 6 csomag kapcsán. Ön is mondta, megnézte um, a név szerinti szavazás eredményét, ki mit támogatott. Jó, ezt értem. Alessandro, te azt mondtad, hogy uh, a az érintettek a ö, uh, kormányok ö, uh, túszai. Hát akkor el kell küldeni, el kell zavarni a kormányt. Spanyolországban megtörtént, ö, um, és ott a konzervatívek nyertek, néha az is jó. Tehát a kormányokat kényszeríteni kell. Nálunk a tartományi választásokon, helyhatósági választásokon például a költségvetési fék beépítését követeltük, nem azért, hogy halára spóroljuk magunkat, hanem hogy az itt megtakarított pénzeket aztán észszerűen be lehessen ruházni. Azt hiszem, hogy igazából nincsenek nagyon messze az álláspontjaink. Sosincs így érig időnk a vitára, ezért már csak két észrevételt tennék. Az Európai Szociális Alapnév megmaradhat? Hogyha megnézem, hogy mi történik a bizottságnál, a lifelong learning, az életen tartó tanulás, amit évek-évek óta használunk, ezt most egyik napról a másikra Erasmus mindenkinek névre hallgat. Hát ez nem lehet. A lifelong learning és az ESSA, ezek márka nevekké váltak. Ez egy olyan név, amit, amit tényleg arcot kapott, eh, amihez egy, eh, van mit hozzá kapcsolni, tehát az Európai Szociális Alap elnevezés remélem, hogy megmarad. És még egy dolog, ami nem volt világos. A pénzekkel kapcsolatban, az, hogy az ESZÁ-ból mezőgazdasági célokra is lehet majd fordítani? Ezt tényleg ezt tervezik? Nem kellene inkább célcsoportorientáltan dolgozni, az érintetteknek adni a pénzt? És nem érzem, mire túlfütött ez a vita, hanem rendkívül elkötelezettek vagyunk, mert tudjuk, hogy milyen sok okos dolgot lehetne tenni, és végül a célunk a több Európa. Madame Jaslowiecka. Jaslowiecka asszony, majd sztárjuk. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mm, Köszönöm szépen, főigazgató úr. Nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy modernizálni kell az ESZA felhasználását 2013 után. Ugyanakkor, ahogy kollégáim megtették, nekem is vannak különböző megjegyzéseim, amelyeket osztom velük, ugyanakkor szeretnék azt kérni, hogy az információkat bővítse ki, amelyeket elmondott. Egy válságidőszakot élünk át, gyorsan kell reagálni erre, főleg ami a munkaerőpiacot illeti. Ön beszélt eh, erről a, a, a, eh, a több alapra eh, támaszkodó programra, de hogy milyen lesz a megosztás a különböző programok között, 25%-ot kell az ESZA-ból hozni, a többit a regionális alapból kell kihozni, aztán vagy valamilyen fejlesztési alap, vidékfejlesztési alapból. Nos, el kellene gondolkodni azon, hogy esetleg ezeket az alapokat valamilyen módon lehetne fuzionálni, vagy milyen módon kell, hogy legyen az eh, elosztás. Figyelembe fogják venni egyes eh, érzékeny csoportokat, vagy eh, a különböző célcsoportokat. Önök elemeztek már olyan helyzetet, amikor is egyes térségekben jelentős változások történhetnek, amelyek csökkentik ezeknek a finanszírozásoknak a hatékonyságát. Ebben az esetben milyen módon tudjuk megszüntetni vagy módosítani a finanszírozást? Ami a tartalékot illeti, milyen elven történne ez? A bizottság jelöli meg, vagy a tagállam? A, az Európai Bizottságnak el kell fogadni ebben az esetben, amennyiben a tagállamok kidolgoznak egyes elveket? Arra kérem, hogy mondja el, hogy milyen ez a pénzügyi mérnöki építmény, miből áll 2013 után sokkal nehezebb lesz felhasználni, a hiteleket a fiatalok számára, akik szeretnének új vállalkozásokat indítani? Gondoltak-e önök erre az esetőségre? Végezetül, ami a európai szociális alap felhasználási elveit illeti, értse meg, hogy nagyon érzékenyek vagyunk mi erre a témára, minden egyes kérdésre szeretnénk, ott szeretnénk hallani. Köszönöm szépen. A kérdésem kapcsolódik ahhoz, ahol az előttem szóló abba hagyta a hozzászólását. Az ESZA pénzügyi eszközként is felhasználható hangzott el. Tudnák konkrét példákat megemlíteni, és alátámasztani azt, hogy ez hogyan egyeztethető össze ez a céljaival, hogyha ilyen újszerű pénzügyi eszközként, financial engineeringben is lehet használni az eszát. Kérnék némi magyarázatot. Deli, puis Deli asszony, aztán jó magam is szeretnék néhány dolgot mondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az ESZA hatékonysága a attól is függ, hogy mennyire e, képes e, a különböző problémákat figyelembe venni, a helyi e, problémákra válaszolni. Azt hiszem, hogy az ERFA és a ESA között a több alapú programokkal kapcsolatosan, tehát egy jelentős kapcsolat van, a romák helyzete is egyre nehezebb, és itt nem csak ők, hanem a hajléktalanok száma is egyre növekszik. Tehát ezt is bele kellene venni a programokba, aztán az a képzést, ugyanis egyre több azok között a szegény, akik szakképzetlenek, aztán ön az objektív szegénységről beszél, 25%-ról beszél. Itt megint csak hiányzik valami. Azt hiszem, hogy a bizottságnak meg kellene talán a logikáját változtatnia, amikor a szegénységről beszél. Miért? Azért, mert azt látjuk, hogy most mindenki szegényé válhat. A, sok esetben már a foglalkoztatás sem védi meg az embereket a szegénységtől. Tehát akik tényleg szegények, azok számára mit tud javasolni? Látok itt egy szót, amely nagyon divatos Európában, ez a szociális innováció. Nem tudom, hogy mit ért a bizottság és ön ezen a szón kifejezésen, hogy szociális innováció. Hát remélem, hogy ő azt értik ezen, hogy Eh, szolidáris gazdaságot kell kialakítani, de mégis csak azért magyaráz el, hogy mit ért szociális innováción, mert a jövő, a tét a jövőben az az, hogy mindenképpen a szociális kirekesztésre használjuk fel az ESZA pénzösszegeit. Eh, és ne felejtsék el, hogy itt nagyon sok új dolog van a jelenlegi válság során, új adatok merülnek fel, és nagyon sok mindent nem találunk meg az önök javaslatában. Sokkal konkrétabb, pontosabb intézkedéseket szeretnék. Köszönöm. Főigazgató úr, hogy látja, a mi bizottságunk nagyon elkötelezett a e téma mellett. Itt vannak politikai tisztét tisztségviselők is, és nem igazán értem, hogy egy ilyen vita azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 tag van jelen, már pedig ez a legfontosabb vita, én azt kérem a politikai tisztségviselőktől, a koordinátoroktól és a többiektől, hogy hát végezzék a, el a munkájukat, mert különben semmi értelme, hogy itt dolgoznak a parlamentben, hogyha nem veszünk részt teljes gőzzel, erővel az ilyen típusú vitákban. Hogyha ugye csak egy, egy eszmecsere, vagy egy bürokratikus vitára kerül sor szakértők között, akkor nem érdemes politikával foglalkozni. Azt hiszem, hogy ezt ön is megértette, főigazgató úr. Ha megengedik, én is szeretnék két-három megjegyzést tenni. Azt hiszem, hogy a makrogazdasági feltételekhez kötés, azt hiszem, ez egy problematikus dolog, ha bár úgy tűnik, hogy itt más nagyon sok probléma is felmerül. Önök egy ilyen toucher jellegű technikát használnak, tehát egy dologra koncentrálnak, és a a többi problémát e dolog mögé próbálják elrejteni. Tehát egy dolog, dologra hívják fel a figyelmet, aztán ott van mögötte a többi probléma. Én azt hiszem, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan, legalábbis számomra ez a javaslat, és remélem, hogy erőteljesen mobilizálódni fognak a parlamenti képviselők e javaslat ellen. Ugye ön azt mondja, hogy itt konkrét dolgokról van szó, tehát nem tanulmányozták a helyzetet a javaslat megtétele előtt. Ugye én nem szavaztam meg például a gazdasági kormányzással kapcsolatos csomagot, van, aki ezt megszavazta, aztán az eurózónáról beszél most, és nem igazán értem az egész logikai vonalat, az egész logikai gondolkozásukat, mert hogyha hogyha a struktúrális alapokat nem ö, használják fel, és azt mondja, hogy nincs, nincs kihasználva az alap, ö, és hogy a tagok között nincs egyenlőség, akkor mindez ellentmond annak, amit szeretnénk elérni, ugyanis itt azokat az államokat kellene segíteni a strukturális alapokból, amelyeknek a legnagyobb szüksége van arra. Hát én nem igazán értem az önök politikáját, lehet, hogy én túlságosan is a Descarti logika szerint gondolkodom, de ezt én az egészet nem értem. Nagyon sok tagállamban, azokban is, amelyeket kevésé ismerek, centrális kormányok működnek, hát vagy olyan országban, egy jakobinus országban, mint az enyém, hát mindenképpen figyelembe kell venni a régiók közötti különbségeket. Nem mondja azt, hogy nem veszik figyelembe ezt, nem mondja azt, hogy a stabilitási paktumot a régiókra is vonatkoztatják. Aztán azt is, azt is mondta, hogy hogy el akarnak rettenteni. Hát ezt nem értem. Koherenciáról beszélünk, vagy nem. Szankciókról beszél, elrettentés érdekében. Hát azt hiszem, hogy ha elrettentők akarunk lenni, ha szankciókat akarunk, akkor azt hiszem, hogy máshogy kell fellépni. Itt automatikus munkára lenne szükség. Ön azt mondja, hogy jó, itt nincs semmiféle probléma, eredtentő módon lépünk fel, most ez jó vagy nem jó, tehát ezek nem világos dolgok. Természetesen nagyon nagy képzelő erőre van szükség ahhoz, hogy mindezt megértsük. Vannak olyan országok, amelyek nem tudják, nem tudnak a deficittel megbirkózni, és nem tudják tiszteletben tartani az ilyen típusú jogszabályokat a túlzó deficit miatt, de én azt hiszem, hogy azért nem nézték meg az olyan típusú szankciókat, amelyek amelyek például ugye arról szólnak, hogy felemelik itt-ott a ö, áfát, az adókat, és így tovább. Másik érv, július 21-én, amikor a kormányfők elfogadták a második segédcsomagot Görögországnak, azt reméltük, hogy egy gyorsabb folyamat indul el, és segítséget kap egy olyan ország, amely válságba került, és, és most ugye azt mondjuk, hogy pontosan ezen válságban lévő országok nem fogják megkapni, vagy csökkentett formában kapják meg a pénzösszegeket. Azt hiszem, hogy a, funk- a, a alapok nagyon-nagyon fontosak Európa számára. Látom azt, hogy mindenki várja a támogatást. Aztán sokan azt mondják, hogy túl bonyolultak ezek az alapok, hogy társfinanszírozásra van szükség. Aztán sok esetben, ha az emberek őszinték, akkor elmondják azt, hogy hogy nagyon jó példát jelenthet az, jelenthetnek a alapok, mert képviselik az európai kiválóságot. Én azt is megértettem a képzésem során, hogyha egy gyermeket például megverünk, akkor autistává válik, és egyáltalán nem fog többé senkire hallgatni. Én azt hiszem, hogy a modern pedagógia oda kell, hogy figyeljen erre. Tehát ne csak szankciókkal éljünk, hanem a támogatást is segítsük elő. Az administratív támogatás mobilizációja lesz nagyon fontos. A parlament mindenképpen mobilizálódni fog annak érdekében, hogy ezt a javaslatot elvesse. Elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszú voltam és vagyok, de ritkán szoktam felszólalni ilyen részletesen ebben a bizottságban, de mégiscsak megvan a privilégiumom, mint elnöknek, hogy ezt megtegyem. Tehát mindenki tudja az, hogy a makrogazdasági feltételekhez való kötés milyen ö, körülmények között javasolta a bizottság. Ö, úr ö, egy előadást tartott az unió helyzetéről. Természetesen nagyon sokan, a média is, és a képviselők is ezt az előadását üdvözölték, de én azt hiszem, hogy itt a szolidaritást nem vették alapul, a struktúrális alapok felhasználása szolidáris módon kell, hogy megvalósuljon. Morán asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én ki, szeretném kiegészíteni önt, elnök asszony, és lenne egy kérdésem, amely a ö, teljesítmény tartalékkal foglalkozik. Ez megint csak egy pedagógiai kérdés. Nem félnek attól, hogy olyan célkitűzéseket ö, határoztunk meg, amelyek nagyon alacsony szintűek, alacsony szintű teljesítmény határoznak meg, amelyet nagyon könnyen meg lehet valósítani. Főigazgató úr, és aztán majd még van egy második témánk is, arra is kell időt szánnunk. Nincs is időm arra, nem is tudom összefoglalni, de meg megpróbálom. Mindenek előtt az európai szociális alapot nem nulláról indítjuk, az évek során nagyon sok tapasztalat halmozódott fel. És a mostani értékelésünk szerint az ESA nem mindig működött olyan optimálisan, ahogyan működhetett volna, sem a tagállamokban, sem a régióban rendszeresen késedelem, csúszás van a programokban, sok a mesterkélt elem a programokban, és ugyanígy, mint most, ugye most válság van, de hogyha a tagállamokat megkérdezik, hogy nem kellene egy kicsit módosítani a prioritást, vagy jobban fókuszálni, akkor azt mondják, hogy nem, olyan nehéz, most már megy egy program, ez menjen tovább, nem akarunk semmi kiigazítást megpróbáljuk segíteni a tagállamokat, velük megyünk, kérdéseket teszünk fel, egy adott irány felé próbáljuk toszogatni őket, de ez nem mindig könnyű. A munkatársaim munkaidejének nagy része azzal telik, hogy elmennek a régiókba, ott tárgyalnak az emberekkel, megpróbálnak bátorítást adni, hogy milyen irányba menjenek. Ugyanúgy igaz ez a pénzügyi irányítással kapcsolatos aggályokra. Itt a hiba arány ugye nem haladhatja meg a két százalékot. Ez drákói, hogyha az összes programot ugye mindenütt meg kell valósítani de hogyha nem bízunk a szokványos ex ante kondicionalitásban, akkor meg fogják szakítani a kifizetéseket. Hat hónapig lehet csak, ezt én döntöttem, függeszteni a kifizetést, vagy leállítani, utána viszont már végtelen időre is le lehet, addig, amíg nem adja meg a kért információt a tagállam. Hát ez a feltételekhez kötés része. Nem azt mondjuk, hogy nincs bizalom, és leállítjuk a programot, nem. Mi először oda küldünk egy missziót, tárgyalunk, megpróbáljuk tisztázni, hogy hol a hiba, hogy miért nem működik az auditálás, technikai segítséget nyújtunk. Ez mindenképpen fontos. És a, amikor a számvevőszék úgy dönt, döntött, hogy leállít vagy felfüggeszt kifizetést, és ugye konkrét embereken kívánnak segíteni, konkrét programok, és ezeknek a finanszírozása szűnhet meg. A makrogazdasági feltételekhez kötés kérdése. Most ez, hogy ezzel a végső kezdeményezettet sújtanánk? Nem. Segítünk neki, segítünk ahogy oda jusson a segítség a hol erre a legnagyobb szükség van. Az elnökasszony felvetette, hogy nincs ellentmondás a között, hogy azonnal büntetünk. A mikor bevezettük a makrogazdasági feltételeket, nos, ez nem automatizmus. Az Európai Tanács döntésére is szükség van ahhoz, hogy egy következő szakaszba lépjünk ebben a folyamatban. Vannak tehát ö, időszakok, amikor tárgyalások, egyeztetések folynak, és le kell vonni a politikai konzekvenciákat nem szeretném, hogyha olyan képzet alakulnak ki, hogy szecserista vagyok, és uh, szecser módszerével dolgozom. Tudom, hogy ez itt az politikai gondokat okozna. Jó, ez egy bizottság javas, bizottsági javaslat, koherensek kívánunk lenni, de nem a végső kedvezményezetet akarjuk büntetni, nem, segíteni akarunk nekik jobb programokkal, koncentráltabb lebonyolítással, hogy minden, az, azok az országok kapják a legnagyobb segítséget, amelyeknek a legnagyobb szüksége van rá technikai tartalékokat túl nagy mértékben képeznek. Sokszor talán arrogancia miatt nem veszik igénybe a programokat, de vannak olyan támogató programok, még mindig 240 millió áll rendelkezésre az intézmények kapacitásának a bővítésére, és nem költik el ezt a pénzt most, 2011 végéig sem. Tehát a programok relevánsak, ezeket fel lehet használni fejlesztésre is, de hát ehhez az kell, hogy a tagállam ezt meg is akarja tenni. Megpróbálnék reagálni még néhány felvetésre is. Először is az egyszerűsítés elfelejtettem konkrét példákat felhozni az egyszerűsítésre, hogyan lehet a harmonizációt egyszerűsítésnek tekinteni. Egyszerűen azért, mert különböző rendeletek eh, más-más szóhasználattal szólnak ugyanarról és az eltérő eh, értelmezésnek eh, nyit teret a régiókban. A regionális fejlesztési alapban más definíció szerepel ugyanarra a dologra, mint a szociális alaprendeletben. Eh, Most ezt próbáltuk meg a legjobban harmonizálni. És ennek az eredménye az lesz, hogy kevesebb félreértelmezésre nyílik lehetőség. Az integrált programozás és azt a célt szolgálja, hogy a back office-ban integráltan működjenek együtt az érintett felek. Az, hogy nevezzük meg, hogy, hogy eh, milyen, mi marad, marad-e az ESSA neve ESSA? Nos igen, Vasiliu biztos javasolta az Erasmus for All elnevezést, hiszen most különböző programok léteznek, már van Erasmus, van az Erasmus Mundus, a Grundfik, nem is tudom, mi van még, most nincs minden a fejemben. A lifelong learning is marad, mint elnevezés. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy maga az az elképzelés, hogy az összes rendeletet harmonizáljuk, biztosítsuk azt, hogy a rendelkezésre álló pénzt a lehető legjobban használják fel, hogy ne lehessen azt mondani, hogy nem ide kellett volna fordulni ezzel a kérelemmel egy másik alaphoz, ezeket akarjuk kiküszöbölni. Azután volt még egy kérdés, mi szerint, mi szerint az ESZA foglalkozó a mezőgazdasággal. Nos, volt egy program, Food for the Deprived, élelmiszert a szegényeknek, eh, és ez bíróság elé került, ez az ügy, a bíróság pedig döntést hozott, de ezzel együtt eh, ezt a programot több tagállamban is eh, felhasználták, több millióan kaptak ebből támogatást. És ha ennek a programnak nem lesz utódja, akkor lehet, hogy ezek az emberek nem kapnak több segítséget. Egy, mondtam, egy ideológiai vita folyik erről. A bizottság olyan javaslatot tett, hogy ezt építsük be az ESZÁ-ba egy külön ablakként, vagy akár integráljuk az ESZÁ-ba. Most erről még mindig folyik a vita. De ez a háttere, az előtörténete ennek. Szeretnénk, eh, hogyha gyorsan reagálhatnának az alapok a munkaerőpiaci eh, történésekre, eh, ugyanis a mostaninál, vagy ahogy ez eddig működött, annál gyorsabban is tud, reagálhatnának az alapok. Nem szabad, hogy a javaslatunk nehezebbé tegye a tagállamok számára a gyors reagálást, hogy a munkaerőpiaci történésekre gyorsan reagálnak. Sőt, ennek az ellenkezője igaz. Mi segíteni akarunk a tagállamoknak a gyors reagálásban, de hát nem igazán hajlunk arra, hogy ilyen sürgősségi programokká tegyük ezeket. Megvannak ezek a programok, mennek a maguk útján, végre kell hajtani őket. A, itt van a teljesítmény tartalékok kérdése, ezt is felvetették ezek egy nemzeti programban szerepelnek, tehát ezek nem európai szintű, hanem nemzeti programban lévő tartalékok. És a felhasználásukat az segíti elő, hogy ugye melyik ország akarja megvalósítani a programot, a programozási időszak végéig lehet ezeket felhasználni. A financial engineering, az újszerű pénzügyi eszközök, kaptam el egy jelzést, hogy gyorsabban kell haladnom, ugye erre most nem tudok kitérni. Itt volt a hajléktalanok kérdése. Hát ezek is olyan kategóriák, amelyek eh, segíthetnek az ESZA kapcsán is. Ez kicsit kapcsolódik a foglalkoztathatósághoz. Senki nem gátolja meg azt, hogy egy tagállam létrehozzon egy ilyen programot. Felhasználhatjuk a progress programot is erre, és lehet kísérletezgetni, kifejleszteni egyfajta módszertant. És azok a tagállamok, aki egy konkrét területen ezzel foglalkozni akarnak, azok dolgozanak ki egy programot erre. Felhívtuk erre a figyelmet, és ugyanez vonatkozik eh, a fiatalok munkanélküliségére, tehát a említett hajléktalanokra. Lehet ezt már most is eh, eh, felhasználni, és ugye kétharmada pénzek még nem lett elköltve. A többi kérdésre majd később fogok visszatérni. Most nem tudom, hogy a makrogazdasági feltételek kapcsán még védhetem -e ezt, vagy majd ez lesz a kánon része a következő üléseken is, egy más áldozatok is lesznek? Nem tudom, itt van a ripa és a bot kérdés. Úgy remélem, hogy a lehet gyümölcsöben tudjuk befezetni, de ugyanakkor van egy másik napi rendi pont, amit figyelembe kell venni, és arra is kell szánni szükséges időt. Szeretnénk szeretnénk, hogy azt is bemutatná ezt az új programot, társadalmi változás és innovációra irányuló új program. Én azt hiszem, hogy ezen keresztül és megválaszolhatja a Deli asszonynak a kérdését. Visszaadom a szót tehát, főigazgató úr. Well, uh, as you may all know, we have at the ahogy tudják, van jelenleg egy Progress nevű programunk. Ez egy kis eszköz, hogyha megnézzük a, az Európai Szociális Alap méreteit, erről a progresszről, itt 100 milliós programról van szó. Ahogy tudják, az önök parlamentje is támogatja ezt a progress programot. Aztán vannak kérdéseink. Mi lesz ezzel a programmal a jövőben? Először is arról döntöttek, hogy egy nyomonkövetés kell biztosítani a Progress projekt programra vonatkozólag. A szociális innovációt elő kell segíteni, valamint a szociális kísérleti kísérletezéseket is. Természetesen ezt a kérdést mindenki feltette volna, ugye kivéve a, egy francia nemzetiségű ö, szemét. Itt a módszertanról van szó ö, az európai politikában, ö, sokkal inkább szeretnénk elősegíteni a, segíteni a módszert, szertant, az új fejlesztéseket szeretnénk tesztelni kísérleti szinten a különböző országokban, aztán a jó megoldásokat, tapasztalatokat szegyűjteni. Egy új nevet szeretnénk a programnak, tehát program a szociális változás innováció érdekében. Azt hiszem, hogy ez kellene itt inkább használni ami az információcsere, a párbeszéd, a kölcsönös oktatásképzés oktatás, képzés szintén részét képzik az innovációnak. sokkal inkább fel kell használnunk az adatokat a szociális kísérletek során. Nagyon sok innovációt intuitív alapon valósítanak meg, és nem pedig bizonyítékok alapján. Ezen is tovább kell dolgozni. Ezt a programot össze szeretnénk kapcsolni az e- Európa 2020 főbb célkitűzéseivel. A fő célkitűzések nagyon relevánsak a mi szempontunkból is. Szeretnénk ugye 20 millió embert kivonni a szegénységből, szeretnénk mindenkit bevenni ebbe a folyamatba, az innováció, a kísérleti programokba. Tehát ezt a programot így lehet konkrétan összekapcsolni a realitásokkal. Ami a jelenlegi centralizált programokat illeti, itt van a EURES program, vagy EURES program, foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújt Európában, így jelenleg az átláthatóság szolgálatában van ez a program foglalkozik a hiányosságokkal egyes országokban. Az átláthatóság, a transzparencia az egyik fő feladata, és új új lehetőségeket szeretnénk megvalósítani, szeretnénk a Jurest úgy fejleszteni, hogy hogy azok, akik jelenleg munkanélküliek, munkához jussanak abban az esetben, hogyha felszabadulnak munkalehetőségek, két millió ilyen hely van jelenleg, amelyeket be lehetne tölteni, amelyek nincsenek betöltve. Természetesen szakképzés szükséges a legtöbb esetben. Azt is látjuk, hogy nagyon alacsony mindössze 2,6%-a a százalékos a mobilitás, tehát e, ennyien dolgoznak egy másik országban, éppen ezért a Jurest mindenképpen ki kell fejleszteni, egy munka eszközé kell tenni, és nem csak az átláthatósági aspektusokkal kell foglalkoznia. Természetesen a különböző szolg, foglalkoztatási szolgáltatásoknak együtt kell működniük Európában, technikai fejlesztése van szükség, az információs technológiának fejlődnie kell annak érdekében, hogy a mindennapi munkában is érvényre juthassuk ezeket a programokat, az együttműködést a fejlődő országokkal is. Azt hiszem, hogy a Juresz számára ez, tehát ennyit a Jureszről, most pedig a mikrofinanszírozásra térnék át. Nagyon nagy volt az érdeklődés az Európai Parlament részéről is és mm, tehát már létezik ez a rendszer. Nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy túlságosan is lassan haladunk, ugyanis a pénzügyi intézményeket is fel kell készítenünk, a specializált pénzügyi intézményeket, annak érdekében, hogy működhessen ez a rendszer. Van már számos ország, amely részt vesz, és e, az országok száma e, egyre inkább növekszik. A különböző rendelkezések e, megoldást nyújtanak konkrét programok keretében mikrofinanszírozás segítenek elő elsősorban a fiatalok számára, akik nehéz helyzetben vannak, és lehetővé teszik számukra, hogy vállalkozásokat indítsanak el. Egy nagyobb költségvetést irányoztunk elő. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Szociális Alapot is fel lehet használni erre a témára, nevezetesen konkrét programokra, például a, ilyen a financial engineering ö, témája ebben az úttörő programban is egy módszertan kidolgozásra került sor, új módszertanra, amely ö, felkérte a, felkért több pénzügyi intézményt, hogy aktívan vegyenek részt, és a, az Európai Szociális Alap ö, ö, lehetőségeivel kapcsolatosan azt látjuk, hogy a különböző költségvetési vonalakat látjuk. Először itt, itt látjuk a szociális párbeszéd, aztán a koordinációja a szociális rendszereknek, valamint a demográfia, a család kérdése, valamint a foglalkoztatás kérdése. A dolgozók, a munkavállalók szabad mozgása is egy fontos része a költségvetési sornak minden ágazati csere a munkaadók, munkavállalók között finanszírozásra kerül. Nagyon nagy a szakértelem ezen a területen. Végül pedig itt láthatják a költségvetési adatokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Steinbrück asszony. Ja, äh. Köszönöm szépen, amit elmondott. Ez első pillanatra egész jól hangzik. Hogyha most van egy program, amely a szociális, társadalmi változásokkal foglalkozik, de figyelnünk kell arra, hogy a különböző programok összeolvasztása révén nehogy csorbuljon a programoknak a minősége. Ugyanis ezek nagyon fontos programok. Mindegyik programnak megvan a sajátossága, és külön, mindegyik külön figyelmet érdemel. Kérdésem, ennek a negyedik oszlopnak az innováción és a kísértezésen kívül milyen más többletértéke van? abból, amit ön elmondott, igazából nem látom be, hogy változnának az egyes programok. És még egy kérdés merült fel bennem, beszélt az EURES-ről. Abban a régióban, ahol én élek, vannak EURES tanácsadó helyek, ezeket előszeretettel veszik igénybe munkaadók és munkavállalók is. Az az érzésem, hogy nem tudom persze, hogy más régiókban mi a helyzet, de a kérdésem az, hogy a tanácsodási tevékenység csökkenni fog a matching érde miatt, és végezetül a pénzügyi eszközök, a financial engineering kapcsán. A, nagyon jó, hogy elmondta, hogy, vagy jó lenne, ha még inkább elmagyarázna, hogy mi a különbség ezek között és a mikrofinanszírozási eszközök között, és hogy az ESA kontextusában mire gondolt. Monsieur Boulon, puis... Boulon úr, majd Madame Morel. Non, j'avais pas euh, particulièrement. Nem, én előadó vagyok, és árnyék jelentéstevő. Egyszerűen csak meghallgattam a bizottságnak az álláspontját. Egyelőre nem látok egy többletértéket ezekben eh, az innovációs programban. Nagyon sok tengely van, amelyen keresztül a parlament is dolgozik, különböző már létező irányelv mentén. Úgy vélem, hogy megemelték a költségvetési számokat, és ezzel meg akarják esetni az áttekintetőséget, illetve különböző szervezeteknek a célkitűzését elősegítsék. Azt hiszem, hogy rendben van. Én szeretném, szerettem volna mindig eh, javaslatokat a bizottság részéről az innováció tekintetében, ez eh, érdekel engem a téma, meghallgattuk az anyagot, most megvárjuk írásban is az anyagot, egyelőre tehát várakozó álláspontban vagyok. Rendben, Morem asz, Morán asszony, majd eh, Deli asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ami a szociális innovációs eszközök között, vagy projektek között, ezek között van egy olyan csoport, amelyik azonnali választ igényel, vár az helyben, melyik pedig a munkanélküliek csoportja olyan emberekről van szó, akik eh, különböző területeken vannak, szétszorva területeken. Van valamilyen javaslat, eh, és mi is várakozó állásponton vagyunk, ahogy Buló mm, úr mondta, mi várjuk, tehát az igaz innovációt. Deli asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, szeretném tudni, hogy mi lesz ezen belül a civil szervezetek helye ezekben a programokban? Olvasom a dokumentumokat, vannak dolgok, amelyeket nem értek, hogy mindenki számára előtt nyitottak ezek a projektek, és a, az egyik példa között a média is ott van. Nem értem, hogy a média miért szerepel ebben a felsorolásban. Aztán eh, azt írja, hogy eh, szakértők, felmérések és hatástanulmányok tekintetében. Ezt nem értem, hogy pontosan mit jelent, hogyha elmondaná, hogy mit ért a, a magán és állami szervezetek, ugyanis van egy lista, nem értem, hogy miért vannak itt, és hogy mi a helyük, ez talán egy kis technikai kérdésről van szó, de ez lenne a kérdés. Tehát szeretném a finanszírozási költségeknek a részletését, az eh, társfinanszírozás kérdését, mert itt látok számokat mikrofon ki van kapcsolva. Nos, szeretném tudni, hogy hogyan szeretné egyszerűsíteni az értékeléseket, ahogy említette. Köszönöm. További hozzászólók vannak-e? Thomas Mann? Köszönöm szépen. A közös menedzsment mellé odaíta az EIF-et. Hogyan fognak ezek együtt működni? Én megnéztem helyben néhány mikrofinanszírozási programot, és láttam, hogy milyen jó eredmények születtek. Néha azt mondják, hogy a bázis túl kicsi, ez túl kevés tapasztalat gyúlt össze néhány területen. Lehet itt eh, esetleg konfliktusokkal is számolni, vagy az EIF-nek milyen szerepe lenne pontosan, ez érdekelne. Néhány kérdés nagyon részletekre irányul, megpróbálom azért átküzdeni magam ezeken. Szeretném mindenek előtt aláhúzni, hogy már meglévő programok kiterjesztéséről van szó, nem akarjuk sokkolni a világot, csak szükség van egy olyan programra, ami tükrözi, amit eddig is csináltunk, csak ezt egy kicsit megfűszerezi némi innovációval, vagy sok innovációval, innovatív elemmel a jövőre nézve. Ez volt az első dolog. A második, mi az értéke, mi a plusz ebben a kombinálásban, hogy összevezettük a programokat. Amikor előkészítettük ezeket az intézkedéseket, az volt az instrukció, hogy törekedjünk a maximális egyszerűsítésre és harmonizációra. Látják, hogyha egy rendeletnek külön kis ablakai elemei vannak, akkor ezzel hozzájárulhatunk az egyszerűsítés és harmonizáció minden felett álló elvének a megvalósításához. Tehát egységesítettünk. Természetesen mindig lehet azt mondani, hogy ez csak egy trükk, mert ezek a különböző kis ablakok, elemek úgyis külön maradnak, de mindegy, ezek most egy rendelet alá tartoznak, ugyanolyan rendszerbe. Mindez idáig alapvetően az történt, hogy hát néhány esetben az első szakaszban kísérletezgetés történt. Erre például az EURES. Ez egy hálózat, amelynek jelenleg korlátozott célja van. Most valami konkréttal ezt kiegészítjük, mégpedig azzal, hogy az EURES rendszert fel kell készíteni a tényszerű matchingre. Eznek lesznek költségei a tagállamok foglalkoztatási szervezetei részéről is, de aláhoztuk azt is, hogy kell, hogy legyenek eredmények, azaz a munka nélküliek munkába állassanak, és nekik teljesen mindegy, hogy most ennek egy regionális alapja van, egy másik ország az európai munkaerő 2%-a külföldön dolgozik, és van két millió üres álláshely, amit fel kell tölteni a munkanél, jelenleg munkanélküliekkel. Eh, persze lehetnek nehézségek ebben a folyamatban. Vannak kulturális különbségek, ott van a nyelvi probléma, azután hát nem könnyű elköltözni egy másik országba. Sokak számára ez gondot jelent. Ezért eh, konkrétan kell ezeken a eh, nehézségek leküzdésén dolgozni. Ez tehát csak egy sor a az, hogy hoz kiegészül a matching funkció, vagy hát a mögött egy egész világ húzódik meg. Nagyon jó, hogyha van egy közvetlen költségvetési sor a kísérletezésre, de aztán valamikor eljön a pillanat, amikor le kell vonni a következtetéseket a kísérlet kapcsán. Ugyanez ez volt a helyzet a mikrofinanszírozással. Kidolgoztuk a módszertant, azután minden alkalommal meg kell nézni, hogy ez a, a módszer még mindig összhangban van-e a valós élet valós történéseivel de a metodológia egy részét nagyobb összefüggésben is fel lehet használni, és ezt akkor transformálhatjuk az ESZA-ra. Az ESZA pénzeit fel lehet használni mikrofinanszírozási rendszerekre, nemzeti vagy helyi szinten vagy akár rulírozó alapok létrehozására is. Tehát, hogyha nem, egy év, nem költik el egy évben a pénzt, akkor ez ne vesszen el ezt meg lehet növelni, ezeket az összegeket. A direkt menedzsmenttel erre soha nem lenne lehetőség, ott mindig korlátozott pénzek, összegek maradnának, és nem lehetne új dolgokat behozni, és tényleg megváltozó, társadalmi változtatásokat előidézni. Ezért van szüksége a társadalmi innovációra. Nagyon sok olyan kérdés van, ahol helye lenne a kísérletezésnek, úgyhogy most erről nem kívánok kívánok további részletekre kitérni. Nos, minden, amit a közvetlen menedzsment kapcsán megteszünk, az pályázati rendszerben fog történni. Itt lesznek bizonyos kategóriák, nagyon sok pályázaton a civil szervezetek is részt vehetnek, tehát pályázhatnak NGO-k is. Meg nem akarjuk konkrétan mindig meghatározni a kedvezményezetteket. Felolvast egy, felolvasott a képviselő egy hosszú listát, nem tudtam ezeket olyan gyorsan felírni, amiket megemlített, de az biztos, hogy nem igaz, hogy megfeledkezünk a civil szervezetekről. Az NGO-k nyilvánvalóan, hogy beleférnek a pályázati rendszerbe, ők is pályázhatnak. A nagy újdonság ez a társadalmi kísérletezés. Most nem kérjék tőlem, hogy konkretizáljam, hogy mivel akarunk kísérletezni, ezt várjuk a tagállamoktól. Ezt össze kell illeszteni a 2020-as Európai Stratégia fő céljaival, Ezeket azután nemzeti szinten lehet megvalósítani, természetesen eltérő módon is, mint ahogy mi ezt eh, meghatározzuk. Az értékelés kapcsán azt hiszem nagyon fontos odafigyelni arra, hogy eh, a megfelelő jó értékelést alkalmazzuk. Ami egy kicsit, kicsit furcsának találtam, az az, hogy valahol nem használnak értékelést, vagy pedig túl sok az értékelés. És néhány értékelés hát elég ezoterikus szinten zajlik, inkább empatikus és nem tényszerű számokra alapozott. Mi meg akarjuk védeni azt, hogy egyre inkább tény alapú legyen a munka és eredményorientált. Ezt szeretnénk tehát megtenni és ezért profibá kell tenni az értékelést, más hatályt kellene adni, és jobban fel kell használni. sok megírt tanulmány a polcon marad, és ott porosodik, és persze nem ez a célunk majd vissza kell térnünk az 50%-a vonatkozó kérdésére. Nyilván nem ez volt a célunk, de hogy ön mire gondolt a kérdésével, azt se értettem pontosan, jobb, ha ezt ketten majd megbeszéljük. Nem akarok a többiek előtt persze semmit eltitkolni, de így jobban megértjük majd egymást. Ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm, főigazgató úr. Még három személy kért szót pedig már mind lezártam a listát, ezt még soha nem láttuk, ez teljesen új dolog, egy új gyakorlat. Még öt percünk van, és senkit nem, nem szeretném, hogy frusztrált maradjon senki. A három ö, személynek adom meg a szót, Gönc Kinga asszony, Szipel asszony, Bullan urak, ők már szót kaptak, de köszönöm szépen. Nem tudtam korábban szót kérni, mert ön is elmondta, hogy a tagállamokat semmi sem gátolja abban, hogy például a hajléktalanok számára programokat vagy mentori képzőprogramokat hozzanak létre az eszá ból de azt hiszem, hogy a probléma az, hogy az elkötelezettség hiányzik a tagállamok részéről, és én folyamatosan azt kérem, hogy, hogy hogyan is lehet a tagállamokra hatni, kihatni, hogy használják fel ezeket az összegeket a leghátrányosabb hátrányok számára, a szegények számára, akik nagy szegénységben állnak. Ez egy állandó visszatérő kitérő kérdés, kérdés és soha nem válaszolt még senki, Szipel asszony. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy nem kértem korábban szót, de reméltem, hogy kapok válaszokat. De el kell, hogy mondjam, minél tovább hallgatom a vitát, annál inkább meg vagyok zavarodva, és mi mindig nem tudom, hogy mi a célunk, mit akarunk elérni ezzel a programmal. Néhány kérdés, mint például, hogy mi a különbség az újonnan bemutatott program és a mikrofinanszírozás között, szerintem ez még mindig nem világos. De nekem most egy egész konkrét kérdésem lenne. Ön az előbb beszélt arról, hogy Európában van két millió betöltetlen álláshely, amit ugye be kéne tölteni. Ez most egy kulcs kérdés. Csak Németországban 2,7 millió munkanélküli van, ön pedig ön azt mondja, hogy itt Európában hát arra kell koncentrálnunk, hogy betöltsünk két millió üres álláshelyet. És milyen állások ezek? felsőfokú végzettségűek, vagy autómechanikai szerelők, vagy békek számára, milyen részmunkaidős, vagy teljes munkaidős állások ezek. A mobilitás kapcsán egy dolgot biztos nem akarunk azt, hogy a két évente mindenkinek máshova kelljen menni dolgozni, megváltoztatva azt, ahol lakik. Nem ezt értjük szociális Európa alatt. Oui, Madame Présidente, donc je fais le reprendre la... Elnök asszony, az innovációval kapcsolatosan szólalok fel ismételten. Számomra is, hát elég homályos. Homályos ez az egész. Ugye szociális változás és innováció. Azt mondta, hogy erre változtatják meg a program nevét, de aztán inkább az értékelésről beszélt, a javításról beszélt, nem tudom, hogy miért nincs több hatástanulmány, és általában alkalmassági tanulmány. Én úgy gondolom, hogy egy válság helyzetben, amikor gazdasági válság van, innovációról beszélni, szociális változásról beszélni, az inkább egy szociális konvergenciát kellene, hogy jelentsen az uniós tagállamok szintjén. Erről kellene elgondolkodnunk, mert a harmonizáció, a konvergencia hiánya végül is a fék lefékezi az egységes piacot, és a fejlesztés és makrogazdasági lehetőségekre van szükség főigazgató úr, na most a szociális változás, ez mit is jelent? Büntetés vagy elismerés? Hát ez inkább egy szükségesség. Ugye azt mondták, hogy eh, hogyan lehet eh, az elkötelezettségi szintet eh, a tagállamokban például növelni. Hát nagyon sokat tettünk már, ott van az Euró 2020-as program, aztán az európai szemeszter, a specifikus országajánlások, rendszeresen missziókat megyünk, különböző programok vannak, segít segítünk programok összeállításában, és ez nem csak évente egyszer történik meg. Számos misszió ról van itt szó, például hét európai országot próbáltunk meg segíteni. Ahogy mondtam, egy harmadát használják fel csak az rendelkezésre álló összegeknek, aztán ott van a kapacitás, építés, mindenképpen inspirálunk, orientációt nyújtunk a tagállamoknak, segítjük őket. Ez egy mindennapos munka. Jó lenne, és örülnék, hogyha még részletesebben le lehetne ezt írni. Tehát itt egy, az általánosból a napi munkát kell figyelembe venni, ami a fő célkitűzése a központi kormányzásnak, tehát központi szinten mindenképpen új dolgokat kellene kipróbálni, és fejlesztés kellene biztosítani nem csak arról van szó, hogy két-három tagállam összedugja a fejét és valamit megoldanak. A mobilitási keretre is gondolni kell. Vannak olyan dolgok, amelyeket a tagállamok nem tudnak megoldani, aztán ott van a dolgozók, munkavállalók mobilitási, szabad mozgása, mobilitási lehetősége, az átláthatóság természetesen nem lehet azt mondani, hogy az átláthatóság után most ott vannak a különböző mágikus lehetőségek, nem, de egy európai munkaerőpiac kialakítása az mindenképpen a cél, és természetesen részletekben is belebocsátkozhatnék, de most ezt nem fogom megtenni. Természetesen ismerem a német érdekeket, is minisztériumi szintű kapcsolataink vannak. Németországban is nagyon sok a betöltetlen állás, Ket azért nem tudnak betölteni, mert nincsenek meg a megfelelő szakképzettségű emberek, még akkor is, hogyha nagyon sokan munkanélküli. Tehát nincs meg a szakképzett munkavállalói csoport, Éppen ezért európai szinten dolgozunk a szakmai besoroláson, a, és reméljük, hogy 2012-ben már az első eredmények meg is lesznek, mert Európa számára szükség van a különböző szakmákat kategorizálni, besorolni, és tudni kell, hogy mely szakmákban van hiány, és hol kell a képzést biztosítani. Tehát ennek az eszköznek a célkitűzése az, hogy európai szinten nyújtson támogatást, pénzösszegeket új innovációhoz, olyan területeken, ahol európai segítségre van szükség. Ez lényegében a létjogosultsága ennek természetesen nem tudom a kifejezést megváltoztatni, a szociális változás minden évben változik. Tehát, ha jól értem, mondja az elnök, akkor itt egy úttörő projektről van szó. Igen. Hmm, rendben van, köszönöm szépen, holnap reggel találkozunk.